Okay, colleagues, good, af- good afternoon. Uh, well- Kedves kollégák, jó napot kívánok! Üdvözöllek benneteket uh, a szakbizottsági ülésünket. Mm, eléggé telített a napi rendünk, és nagyon fontos témákat kell megbeszélnünk. Egy pontot szeretnénk felvenni, visszavenni a napi rendre, ez a New Yorki szakbizottsági missziónk. A szakbizottságunkból a Davos Dia, aki az előadó, ő, ő, az ő jelentését fogjuk megbeszélni. De ez az utolsó napi rendi pontunk. És azt szeretném még elmondani, a földközi tengeri térség helyzetével kapcsolatos anyagról holnap nem szavazunk, majd egy későbbi ülésen fogunk erről szavazni. Konkrétan november 10-én azért, hogy kompromisszumos megoldásokat tudjunk megfogalmazni. A Libe szakbizottság is módosította az időpontját, és 96 módosító indítványjal kell, kapcsolatban kell véleményt kialakítanunk. Az anyag maga az 6 pontos, ezért kell világosan fogalmaznunk. A mai napirendünk utolsó pontja egy közös megbeszélés az Agri szakbizottsággal, a PHS épületben a három c teremben fogják az agri Nem elnézést mondja az elnök, nem, nem, összekevertem, ez a holnapi napirendi, holnapi napirend utolsó pontjáról beszéltem most. Mielőtt megbeszélnénk a holnapi agrival való közös találkozásunkat, először a mai pontokat kellene megbeszélnünk. Először ezeket kell megbeszélnünk, mielőtt holnap délután megbeszéljük az ENVI és az AGRI szakbizottsággal a világélelmezési napját. Ezekkel a módosítások el tudjuk fogadni a napi rendet? Jó, rendben, köszönöm szépen. És lenne néhány bejelentésem most csütörtökön, 9-től fél 11-ig az AFED szakbizottsággal lesz egy ülésünk a Szakarov díj jelöltjeiről a 3G5-ös teremben. 9-től fél 11-ig a Szakarov díjakat szavazzuk meg, és egy hét múlva a hétfőn egy rendkívüli ülésünk lesz, amikor Mimica biztosan találkozunk. Ő a kotonú megállapodás utáni helyzettel kapcsolatos álláspontját ismerteti jövő hétfőn fél négykor. És ezekről az ülésekről az elkövetkező napokban még kapnak tájékoztatást azért, hogy mindenki a, napi, a naptárába be tudja ezeket írni, és akkor most a harmadik, szeptember harmadik jegyzőkönyveket kell még elfogadnunk, a titkárságot kell az ülés vége előtt tájékoztatni, ha nem jelentenek be módosítást, akkor elfogadottnak tekintjük az említett ülési jegyzőkönyvét is. Továbbá a negyedik pont alatt koordinált a koordinációt végző személyek szeptember 15-i döntéséről szóló anyag, nem küldenek be módosításokat ezzel kapcsolatban, megjegyzéseket, akkor azt a jegyzőkönyvet is elfogadottnak tekinthetjük. És akkor tovább léphetünk. Ötödik pont, az Európai Bizottság bejelentései. Az Európai Bizottság részéről Vincent Grimaud, az új ö, kapcsolatunk, ő fogja velünk ö, tartani a kapcsolatot, és Holyana Pavlik kollégája is elkísért ide. Bizottság, van megjegyzés? Köszönöm szépen, elnök asszony. A DigiDefco-ban a parlamentért felelek. A múltban is foglalkoztam a szakbizottsággal, és nagyon örülök annak, hogy újra is foglalkozhatom önökkel itt. A múlt heti ö, bizottsági ö, a együtt döntési anyag elfogadásáról szeretnék beszélni. Az Európai Unió és az AKC országok partnerségéről szólt az az anyag. A bizottság megtette az első lépést ebben a folyamatban, és nem fogadunk most állást ebben a témában, mert korai lenne, de a dokumentum célja egy széles körű konzultációt útra indítani, és reménykedem benne, hogy jövő héten, ami biztos számára lehetővé teszi, hogy ismertesse az anyagokat, és hogy gyümölcsöző kapcsolatot folytassunk a továbbiakban is. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Hétfőn majd találkozunk a biztossal itt, a kollégák legyenek itt, és állunk elébe az önnel való együttműködésnek is, és akkor most nézzük a hatodik pontot a vészhelyzetben lévő gyermekek oktatása. Mint ahogy tudjátok, a szakbizottságunk a nyár előtt úgy döntött, hogy kérdéseket fogalmaz meg a bizottság felé arról, hogy mi a véleménye a vészhelyzetben lévő gyermekek oktatásáról. Egy szóbeli kérdést fogalmaztunk meg, és a november 10-i ülésünkön fogadunk el ezzel kapcsolatban egy határozatot. A menekülő, félben lévő gyerekek helyzetéről beszélünk, törökországi misszió kapcsán is. A kollégáimmal láttuk Törökországban, hogy gyerekek a menekült táborokban milyen nehézségekkel szembesülnek oktatási szempontból, az én választom kerületemben találkoztam egy szomáliai férfival, valaki azt mondta, hogy 11 évig nem is, akkor már 20-as éveiben járt, de 11 évig nem járt iskolába, mert menekültek. Ha megkérdezzük az embereket, hogy miért menekülnek, akkor a szülők főleg az oktatást emlegetik ösztönző tényezőként. 65 millió gyerek menekülőfélben van, ebből 7 millió az általános iskolás és középiskolás korú gyerek, és nem részesülnek oktatásban. Költségvetés kapcsán mi növelést szorgalmaztunk, jó lett volna, ha az Európai Unió az ilyen gyerekek oktatására többet szánna, és tudom, hogy Mimica biztos is elmondta, hogy szorgalmazza ezt a módosítást. Szeretnénk legalább 4%-ra emelni az erre a célra áldozott eszközök mértékét. Véleményem szerint az a jó, hogy ma a bizottság és a civil szervezetek, valamint az ENSZ is részt vesznek ebben a témában, az ebben a témában zajló munkában. Nolnis Kina van itt az brüsszeli UNICEF iroda vezetője, Maria Lenzu, az ECO főigazgatóság részéről, aki a nemzetközi humanitárius jogért felel, valamint a gyerekek védelméért a válságövezetekben. Veronik Lorenzo, a DEFCO egységének vezetője, és Lucy Strickland, minden felszólalónknak 10 percet adok, és utána a kollégáknak adok szót. Nola Skinnerrel kezdjük az UNICEF részéről. El kell mondom, hogy Törökországban láttuk, hogy az UNICEF milyen munkát végez, és ez nagy benyomást, mély benyomást gyakorolt ránk, Nola. Köszönöm szépen, elnök asszony! Jó napot kívánok, kedves kollégák! El kell mondanom, hogy ez nagy megtiszteltetés a számomra, hiszen én Frissen kinevezett igazgatója vagyok az UNICEF brüsszeli irodájának, és partnerséggel foglalkozom Ruandával és Montenegróban voltam korábban. Lelkemben azonban mindig is az oktatás foglalkoztatott a leginkább. 15 évvel ezelőtt első kiküldetésem Koszovóban volt a háború után, ott a hatóságokkal működtünk együtt azért, hogy megpróbáljuk kiépíteni az oktatási rendszert a háború után. Emellett megbíztak azzal is, hogy utazzam Haitira a földrengést követően, hogy az oktatásban megszervezzük a dolgokat. Első kézből szereztem tapasztalatokat, és elmutatom, hogy az oktatás életet ment válság helyzetekben, konfliktus övezetekben. Ez ennek a munkának életet mentő dimenziója van, ez kétségtelen, és ezért szívügyem ez a téma, és ezért örülök annak, hogy ma itt a szakbizottsággal beszélgethetek. Elnök asszony számokkal kezdte a felszólalást. Ha globálisan nézzük a helyzetet, és azt, hogy az általános iskolánosok között, a 6-11 éves gyerekek között hány gyerek nem jár iskolába, akkor azt kell mondanom, hogy 59 millió. Emellett 65 millió gyerek 3 és 15 millió, 3 és 15 éves gyerek nem jár iskolába különböző válságvezetekben mind humanitárius válság sújtotta országokból származnak ők. És 90%-a nagy az esélye annak, hogy a nők, a lányok kimaradnak a középiskolából. A közel-keleten 49 millió gyerek él olyan övezetben, amelyet valamilyen konfliktus sújt. Ezek egy nagy része általános iskolás korú gyerek. És a legutóbbi jelentés alapján Ebben az övezetben 59 millió gyerek nem jár iskolában. 2,7 millió gyerek Szíriában nem jár iskolában, több mint 70% az iskoláknak Jemenben be van zárva, és még folytathatnám, szörnyű számokról van itt szó. És e, fennáll annak a veszélye, hogy egy egész generációnyi gyereket veszítünk el így ö, oktatás szempontjából. Globális szolidaritásra van szükség, ez rendkívül sürgető. Válságövezetekben, mint említettem, életeket ment az oktatás véd, fizikailag és pszichológiailag is. Az oktatás hozzájárulhat ahhoz, hogy még a legabnormálisabb helyzetekben is némileg normálisan érezzék magukat a gyerekek. Ezért innovatív megközelítéseket is bevetve kell eljárnunk. Az iskola, a biztonságos hely más életet mentő dolgokat is biztosít, élelmiszert, vizet, stb. Nem csak tudást épít, hanem az ellenálló képességet is növeli egy közösségen belül az oktatás mindent összevetve csökkent, finanszírozása csökkent, de az adományok mértéke növekedett. Évente 32 milliárd dollárra lenne szükség ahhoz, hogy megfelelő oktatást biztosítsunk mindenki számára. Ez a szám a válsághelyzetekben oktatott gyerekekre szánt összeg, emellett fejlesztés, stb. Az Európai Bizottság rájut arra, hogy mennyire fontos az ilyen helyzetekben oktatni a gyerekeket, és ezért üdvözöljük azt, hogy a humanitárius költségvetésben a válsághelyzetekre szánt összeget megemelik. A, mi pedig a trösztöket illeti, a törökországi helyzetre, az ottani gyerekekre szánták az első összegeket, és üdvözöljük azt, hogy a szakbizottság azt szeretné, hogy az oktatásra szánt eszközöket növeljék. Az EU és az UNICEF kapcsolata robusztus, és mi olyan ügynökség vagyunk, akik a válsághelyzet előtt, közben és után is a helyszínen vannak. A helyzetet értékeljük, és teszünk is formális és nem formális szinten is. A gyerekek a legsérülékenyebbek az ilyen helyzetben, és ha az oktatásba fektetünk be, akkor a gyerekekbe és a jövőbe fektetünk be. Nagyon köszönöm azt is, hogy betartotta a rendelkezésre álló időt valamennyien tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy óriási horderejű probléma. Törökországban olyan kérdések is felmerülnek, hogy ugye a, a, a, a polgári tanmenetet kövessék, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy sem. Hogy török iskolába járjanak-e. És a török tanmenet szerint alakuljanak a menekültek, vagy sem. Nagyon összetett kérdések vannak itt ezekről Érdekes lenne még megbeszélést folytatnunk, megadom azonban a szót a következő hozzászólónak, Marian Lentónak, aki a DJ Echo főigazgatóság részéről azokról a gyermekről szól, akik fegyveres konfliktus sújtott övezetekben élnek. Milyen képzést, oktatást lehetne biztosítani az ő számukra? gyakorta a humanitárius támogatás nem adja meg azt a segítséget ezenek a gyerekeknek, amire szükségük lenne. Jó lenne, hogyha arról tudna biztosítani bennünket, hogy amit ezen a területen teszünk, a finanszírozás részé, révén el fogja érni azt a célt, amit kitűztünk magunknak. Mádám Lencu, megadom a szót. Köszönöm a szót, elnök asszony, és nagyon köszönöm, hogy szólhatunk erről nagyon fontos témáról a mai nap során, és remélem, hogy a felmerülő kérdésekre kolléganőmmel együtt és kollégáimmal együtt válaszolni fogok. Kérem az első ábrát. Annak ellenére, hogy az oktatás valamennyi gyermek alapjoga valamennyi helyzetben, gyakorta a vészhelyzetekben ez háttérbe szorul, megfeledkeznek erre, és annak ellenére, amelyeket az UNICEF idézett ebben a témában, a humanitárius támogatások költségvetésének kevesebb, mint 2%-a jut a vészhelyzetben lévő gyermekek oktatására. Az oktatás azonban rendkívül fontos ahhoz, hogy a gyermekek jövőjét megalapozzuk. Az jelenlegi európai válság helyzetben is rendkívül fontos az, hogy a gyerekek ne csak élelmiszert és fedelet kapjanak, ahhoz jussanak, hanem oktatáshoz is. Azt hiszem, hogy ez az ábra önmagáért beszél, hogy arról, hogy miért is fontos az oktatás. Kérem következő ábrát. A gyermekeknek ebben a a bevonása egyre erősödik, ennek köszönhető az egyébként a Nobel békedíjnak és ez az alap segít abban, hogy a konfliktus a régiókban élő gyermekeket az oktatás területen is segítsük. 2012 óta ez a kezdeményezést évről évre emelkedett, mármint költségvetési értékét tekintve, így ez év végére 1,5 millió gyermeket érünk el a világ 26 országában. 2015-ben egyedül mintegy 1 millió, bocsánat, 10 millió eurót osztottunk el 15 projektben. 1 milliót ebola sújtott a gyermekek támogatására és oktatására szánunk. Ezt két projektre szántuk, a Save the Children és az UNICEF keretében. A humanitárius válságok, illetve elhúzódó válságok sajnos egyre inkább szaporodnak a világnak, világban, éppen ezért nagyon fontos az, hogy az oktatásról ne feledkezzenünk meg. A NIDES biztos ezért jelentette be, hogy az ilyen válsághelyzetben lévő gyermekek oktatására jelentősebb forrásokat kell fordítani az Európai Unió humanitárius költségvetésének keretében, és ez még az ő mandátumát keretében e, és idejében megvalósul. Az Európai Parlament és a tagállamok e, pedig tárgyalásban e, vannak, folytatnak arról, hogy ezt a további finanszírozást hogyan fogják tudni biztosítani. További 26 millió euró támogatást kérnek azért, hogy az ilyen jellegű oktatást folytathassuk. Az Európai Unión belül ez egy közös felelősségünk, feladatunk, és ezt, ez egy hosszú távú feladat, a, humani, a humanitárius támogatás önmagában ezt a kérdést nem oldja meg. Ezeket az alapokat rugalmasan, gyorsan kell tudjuk kezelnünk, és az FKO erről majd részletesebben szól majd. Csak hogy néhány példát hozzak azonban, már most is nagyon szorosan együtt működünk a Fejlesztési Bizottság béli, vagy a fejlesztéssel foglalkozó kollégákkal a összekapcsoljuk a fejlesztést, a rehabilitációt és az oktatás feladatait. A DEFCO ECO közös munkacsoportja, a NIR munkacsoporttal végzi ezt a munkát, munkát egyén közös bizottság jött létre, amely az oszlói csúcs találkozó keretében az oktatási kérdésekkel foglalkozott ezért év nyarán. Az az EcoGrant eh, támogatás lezára, lezárultával is meg kell találjuk a módot arra, hogy a gyermekek oktatására összegeket szálljunk. Például az UNICEF Törökország esetében 2014-ben megtalálta majd a módot arra, hogy a szíriai eh, származású menekültek, tehát a törökországi szír menekültek eh, gyermekek számára képzést eh, biztosítson. Eh, már esetében eh, egyházi támogatással sikerült ezt megvalósítanunk. És a célunk pedig az, hogy a hogy a nemzetközi meneszült táborokban javítsuk az infrastruktúrát, hogy ezekben az IDP táborokban tudjuk biztosítani az oktatást, akár azzal is, hogy a tanári kapacitást erősítsük, és ebben az Európai Uniós delegációs 2015 és 2017 között 2 és 15 millió dollár közötti összeget próbál majd biztosítani. Számos példát látunk arra, hogy hogyan lehetne ezeket a kapcsolatokat erősíteni, és a DEFCO-val és az ECHO-val együttműködünk most már hosszabb ideje azon, hogy hogy az éves oktatásról szóló szeminárium keretében kialakuljanak azok, az, azok a fókuszpontok, amelyek pontosan körvonalazzák, hogy hogyan lehet ezt az együttműködést erősíteni. Nagyon köszönöm. Most pedig átadom a szót Dekonnak, Madame Lorenzónak. zökkönömentes átmenet, nagyon köszönöm a szó. És nekünk is nagy öröm az, hogy együttesen beszélhetünk erről a témáról, amely a mi oktatási programjainkban is megjelenik, méghozzá nagyon fontos prioritásként az első dolog, amire felhívnám a figyelmet, hogy maga a cím, a, a határozat, illetve a, az ülésnek a címe nem csak arra vonatkozik, hogy vészhelyzetben lévő gyermekek tehát válsághelyzetben vagy válságterületen élő gyermekek oktatásának segítése, hanem az elhúzódó válságterületeken élő gyermekek oktatásának erősegítése is. Hiszen azok a gyermekek, akik 5-10-15 éve élnek menekült táborokban, a mi szempontunkból ez egy közös felelősség, a, a fejlesztéssel, illetve a humanitáris támogatással foglalkozó ö, szereplők részéről. Egyetértve a kollégáimmal azzal, illetve az előttem szólókkal abban, hogy talán az egyik legközpontibb kérdés az az, hogy hogyan fogjuk tudni lebontani a a humanitárius támogatás és az oktatási célok között. Hiszen vannak olyan gyermekek, akik hosszú évek óta ott élnek táborokban, de mind a mai napig ettől ők még továbbra is menekültek, rászorulók, és nagyon gyakorlatias problémákkal kerülünk szembe. Hogyan fogjuk tudni eh, megfogalmazni, eh, kialakítani azokat az eszközöket, amelyek zöggenőmentes átmenetet tudnak biztosítani, és számukra eh, nehogy Isten, nehogy kárt okozzunk. Néhány ábrában most engedjék meg, hogy ismertessem, hogy az oktatás területén mi mindent teszünk. Azon gyerekek számára, akik kiszolgáltatott helyzetben, helyzetben vannak, és mire fordítjuk eszközeinket jelenleg az MFF keretében, tehát a több éves pénzügyi keret eszközeit mire használjuk. És a mm, fejlesztési támogatásainkat milyen célokra fordítjuk. 2014-15-ben Ez a fajta támogatás továbbra is jelentős maradt az SDG 4-es eh, eh, keretében, és ha a következő ábrára térünk, akkor láthatjuk ezeket az összegeket, és pontosan azt látjuk, hogy az előző eh, pénzügyi időszakhoz képek emelkedtek, még ha más területeken lát, látunk is visszaeséseket, a mi területeken emelkedés, emelkedéssel, nagyobb összegekkel mondjuk itt a felsőoktatásra szánt összeg még nem releváns, de a, a regionális programnak azonban sokkal fontosabb helye, szerep jut. A következő ábra pedig azt mutatja, hogy milyen földrajzi elosztása van, eloszlása van, vagy koncentrációja ezeknek a kezdeményezéseinknek. Ezeknek a 50%-ánál, ugye, mint pirosban látják, ezek kiszolgáltatott területeken élnek, 8,7 támogatásnak 60%-a úgymond úgynevezett törékeny vagy sérülékeny államok számára kerül elköltésre képzés szakoktatás céljaira. Hasonló számokat látunk egyébként, hasonló megoszlást Afrika és Ázsia országai között. Az oktatás adott összegek 85%-a 85 bilaterális programok keretében kerül elköltésre, és itt láthatjuk a, a, a GPE nevezető programunkat, amely egy, egyfajta globális vagy nemzetközi partnerviszony az oktatás céljaira, és ez a, a tervek elkészítését és a megvalósítását is javi, ö, szolgálja az oktatás területén. Az elmúlt néhány évben pedig ezeknek az elosztása erősödött, a konfliktus sújtotta, illetve az elhúzódó válság miatt szenvedő régiókban, mint egy megduplázódott. Ez egy ez sajnos azzal, annak, annak tudható be, hogy ezeknek a válságoknak a a mértéke, nagysága, száma gyakorlatilag szintén megnövekedett, és mint egy 1 milliárd dollárt fordítottunk az ebbe a kategóriába tartozó országokra. A rehabilitáció és a fejlesztés összekapcsolásáról szólok a következőkben, ez ugyancsak közös feladatunk és felelősségünk, és megint csak azt mondhatjuk, hogy a, az ördög a megvalósítás részleteiben bújik meg, hogy hogyan tudjuk ezt tényleg a, a helyszínen jól megoldani. Erre különféle mechanizmusok léteznek, és ott láthatjuk helyben, hogy mi működik és mi nem. Mégis valamennyi esetben mégiscsak az a legfontosabb, hogy itt az országra szabott megoldásokat találjunk. Tehát itt nincsenek mindenki számára egyaránt alkalmas megoldások. A, az egyedi sajátságokat figyelembe kell venni, és, az, és azok a az ECO keretében a legjobban működő csapataink azok szorosan együttműködnek a legelejétől az érintett országgal, amely, amelyel közösen meghatározzák, hogy milyen jellegű intervencióra lenne a legnagyobb szükségűs, és a legjobb az, hogyha ki tudjuk egész, tehát hogyha a, a szaktudásunkkal kiegészítjük egymást, persze mindenkinek megvannak a maga gondjai, nálunk is elhúzódóak a, a folyamataink, elhat 12 hónapig, 18 hónapig elhúzódhat egy, egy kezdeményezés megvalósítása, még ezt követően a pénzhez jutunk, azonban ezzel együtt is látunk kiváló példákat az együttműködésre. A valóság pedig az, hogy elég sok adhok munka valósult meg, és vannak ilyen-olyan helyek, amelyek előnyit látják annak, amelyek egy formalizáltabb, rendszerszerűbb együttműködést tudtak kialakítani az ECO-val. Ha most rátérek néhány egyéb mechanizmusra a következő ábrán, akkor akkor azt kell mondjam, hogy sokkal több jó példánk van, a, a, a gyengénk abban van, hogy ezeket nem jól dokumentáltuk, mert lenne mit felmutatnunk. Az ázsiai programunk ide sorolandó. És itt most csak egy példát adok, hogy a tájföldi burmai menekülteket mint egy 15 éve támogatjuk legalább, és az elmúlt 5 évben kifejezetten az oktatásra helyeztük a hangsúlyt. hangsúlyt. Mert az ő újraintegrációjukhoz, tehát hogy vissza tudjanak integrálódni a, a bormai környezetbe, ehhez elengedhetetlen, hogy, hogy tanuljanak, hogy oktatást kapjanak. A következő ábra ígéretes, hiszen mutatja az európai eh, bizalmi eh, alapokat, és mutatja, hogy milyen eh, kosarakból lehet meríteni. Nagyon fontos, hogy itt a humanitárius és a fejlesztési célok közötti határokat lebontsuk, itt az ábrán láthatjuk a különféle alapokat, különféle nevek, nevű programok léteznek a, a menekültek támogatására, és végezetül pedig még két ábrával szeretnék foglalkozni, hogy konkrét mechanizmusok szükségesek ahhoz, hogy a legkiszolgáltatottabb, legtörékenyebb helyzetben élőknek próbáljunk segíteni válság esetén. A valóságban, a, a, a válság előfordulásakor ez nagyon fontos, hogy ez és nagyon haszna, jól használható. Dél-Szudán esetében is, Közép-Afrikai Köztársaságban tekintettel arra, hogy 30 és 50 millió dollár közötti összeget szánhatunk erre, és ez sajnos még kevésnek bizonyult, de hát egy ilyen eszköz, egy, egy erőteljesebb eszköz nagyon hasznos lehetne. Az Európai Uniónak van egy határozat tervezete, amely pontosan azt javasolja, hogy egy ilyen közös oktatási platformot dolgozunk amelybe több támogató, donor is bekapcsolódik, hiszen ebben a kezdeményezésben vannak pénzügyi hiátusok, és még ki kell dolgozzuk azt, hogy ezeket a, az akadályokat, gátakat hogyan fogjuk tudni együttesen lebontani, hogyan tudunk koherens politikát de biztosítani, hogyan tudjuk ezt folyamatossá tenni. És egy humanitárius alapról beszélünk, tehát annak a kialakítása lenne a cél, amely kifejezetten az oktatási cél, oktatás célját szolgálja. A csoportunkon belül már az első eredmények mutatkoznak, és azonban bízunk, hogy ez év végére az első csúcs találkozóra sor kerülhet a globális oktatási lehetőségeket finanszírozzák. Hát majd ez lesz. A tanulmány, melyet most finanszírozunk, a bizottsági munkába folyik bele. És az a tanulmány, amelyről említést tett, ez pontosan milyen kezdeményezés? Csak szeretném tudni, hogy hogyan kapcsolódik a kettő egymáshoz. Akkor, amikor New Yorkban voltunk, azt mondták, hogy ott is majd elindítanak egy kezdeményezést. A Dán, a brit eh, miniszterelnökök, az ausztrál miniszterelnök kezdeményezése lett volna, tehát fennállanak a veszély, túl sok kezdeményezés lesz majd itt. A magánszféra is elindítni ilyen kezdeményezést. Ezeket össze kell fogni. Tudom, hogy a helyszínen reagálnak önök, most meghallgattuk, hogy intézményi szempontból, hogy hangzanak a dolgok, most mondják el azt, hogy a helyszínen hogyan zajlanak. Köszönöm szépen, elnök asszony, Lucy vagyok. A, ö, oktatási szakértő vagyok, és remélhetőleg el tudom mondani azt, hogy mi a helyszínen, hogyan látjuk a dolgokat képzettségemet tekintve is oktató vagyok, és sok időt szántam arra, hogy az integrált oktatást Északirakban az ottani közösség számára megvalósítsuk. Nagyon örülök annak, hogy beszélt a arról, hogy a gyerekek pontosan hány, milyen korban vannak, esnek ki az oktatásból. Azok, akik a helyszínen voltak, azok, akik látták, hogy az oktatásnak milyen pozitív hatása lehet, és itt én igazából a minőségi oktatásra gondolok, ez azt mondom, hogy az oktatás egy eszköz, és erbe kell belefektetnünk. Nagyon fontos az, hogy a harmadik szintű vészhelyzeteket megvizsgáljuk. Kronikus válságok és katasztrófa helyzetek vannak a világban. Ha megnézzük a Fülöp-szigeteki tájfont például, aztán az idei áprilisi földrengést, ezek mind válsághelyzetek. Ott van a szíriai helyzet, Törökország, Libanon, és most már Európára is kihatással van ez Dél-Szudánban, valamint a Közép-Afrikai Köztársaságban is nagyon sok minden történik. És a gyerekeket megfosztják tanuláshoz való joguktól, hiszen nincs elég pénz arra, hogy ezeket a gyerekeket oktatásban részesítsék. Az oktatás komplex, ezzel egyetérek. A nyelv, a tanterv nehézséget jelent, emellett a szülőknek is bátorítaniuk kell a gyerekeket. Úgyhogy beszélnék a Voice of Children szervezetről. A World Vision International nagyon sok mindent tett, volt egy jelentés az UNICEF-el együtt, a gyerekeket a humanitárius világ csúcs találkozó menetrendjére, napi rendjére helyeztük. Hm? A gyerekek oktatása a prioritás, és a gyerekek védelme is mindenféle vészhelyzetben, a konfliktusoktól a katasztrófa helyzetekig. Mindenhol nagyon fontos, hogy a gyerekek hangja megjelenjen, hiszen ezt akarják a gyerekek és a közönségek is. Ezt láttuk azon kezdeményezésből is, amelyet, egy unió, amelyet az Unió finanszírozott. Egy dokumentum, amely tanulmányokat, esetalmányokat vesz figyelembe Etiópiából és Dél-Szudánból. Ilyen kontextusban azt látjuk, hogy a közös félelem vagy fenyegetettség az, hogy hogyan lehet prioritást meghatározni a szülők 98% az egyik tanulmányban azt mondja, hogy az oktatás, az élelem, víz és lakhatás mellett egyen jogúként szerepel. A vészhelyzeteknek nincs vége, ezért erre oda kell figyelni, és nagyon sok időt kell szánni arra, hogy meghallgassuk a gyerekeket és a közösségeket. Ezt a munkában figyelembe kell venni. Az észak-iraki felmérésből, ahol, amelyet figyelembe veszünk az ottani lépéseink során, a gyerekeket iskola kampányban meghallgattuk, és a gyerekek azt mondják, hogy azok, akik nem tanulnak, azok kényszer házasság tárgyává válnak, és akkor ez nem az a jó amit akarnak. Az oktatásnak megfelelő módon kell a céljait beteljesíteni, de ez szociális kohézióra, békére is szükség van. Az oktatás egy többszöröző tényező, és a fiúk-lányok oktatása éppen ezért annyira létfontosságú. Ami a bizonyíték alapot illeti, tudnunk kell, hogy ezt erősíteni kell. Meg kell néznünk, hogy milyen bizonyítékokkal támogathatnánk meg még jobban az oktatás fontosságát. Vannak olyan dolgok is, amelyeket nem dokumentáltunk. Gyakorlati szakemberként nap mint nap szebesülök ezzel komolyan dokumentálnunk kell mindent, ami ott kint történik, és elemeznünk kell, hogy ennek milyen kihatása van a gyerekekre és a közösségek illetére. Az NGO közösség nevében el kell mondanunk azt, hogy örüljünk, örülünk annak, hogy az uniós költségvetést, az erre célra szánt pénzeket növelni szeretnék. Minimum 4%-ra van itt szükség rugalmas, többéves oktatási modellekre és többéves finanszírozási modellekre van szükség. Gyakorlati szakemberként azt látjuk, hogy az egyéves finanszírozás nem elegendő. Észak-Irakban minden évről évre harcolunk, hogy meghosszabbítsák a finanszírozást és éppen ezért oda kell erre figyelnünk, mert itt a gyerekeknek aztán át kell kerülniük a formális oktatási rendszerbe. A mi programjaink nem formális oktatási programok, de az, amit megtanulnak, azt el kell ismerni. És kérdés, hogy pontosan mire oktatjuk a gyerekeket. Ezt kérdezők a táborokban is, például Kenyában. 20 éve van, van már ott ilyesfajta oktatás. Az elismert oktatókat kell oda küldeni. A szomáliai tanárok, ha külföldön kaptak képesítést, hazatérnek, az egy elismert képzettségnek, képzésnek számít majd az ő esetükben otthon. Nagyon sokat beszéltünk a válságról. A Fülöp-szigeteki mm, katasztrófa során, valamint azután a földrengés során azt láttuk, hogy meg kell küzdenünk a válsághelyzet utáni válsággal. Az ellenálló képességeket kell, a készültségi szintet kell erősíteni. Az Ázsia csendes óceáni régióra van egyfajta ellenálló képesség növelő programunk is. És arra összpontosítunk, hogy minden iskola biztonságos iskola legyen a földrengést követően annak örültünk, hogy, nem, hogy, hogy a földrengés hétvégén volt, és nem egy olyan nap, amikor iskola, amikor tanítási nap lett volna. De volt olyan földrengés is, ami tanítási nap következett be, és akkor az épület összeomlott, különböző forgatókönyvek vannak, és éppen ezért a helyreállás folyamata kritikus. Mindjárt abba hagyom, mert elég sok időt elhasználtam már, de azért záró megjegyzésként elmondom, hogy nagyon hálásak vagyunk, amiatt, hogy szorgalmazzák a 4%-ot, ez legyen váljon valósággá koordinált erőfeszítésekre, és mechanizmusra van szükség, melyet az Európai Bizottsággal hoznánk létre, a humanitárius segélyt a válsághelyzetekben osztanák szét. NGO-kkal is együttműködünk, az NRC-val például egy új globális finanszírozási mechanizmust követelünk azért, hogy időszerű, belátható és rugalmas finanszírozásunk legyen, melyel minőségi oktatást lehet a gyerekek számára és az ifjúság számára biztosítani. Az ifjúságra nem ejtettünk szót, ez más lapra tartozik, de azért ezt is erőteljesen figyelembe kell venni. Végül azt mondom, hogy az oktatás finanszírozása befektetés és nem költség. Emellett a válsághelyzetet követően védelmet nyújt, életet ment, és biztosítja a helyreállást is, valamint azt, hogy még a legnagyobb kihívást jelentő környezetben is robosztussá váljanak a gyerekek, hogy az ellenálló képességük növekedjen. Az a vezér elv az kell, hogy legyen, hogy a gyerekeket minden körülmények között támogassuk, és hogy a gyerekek oktatása folytatódjon, még vészhelyzetekben, válsághelyzetekben is, és ezt nem lehet vitatni. Köszönöm, örülök, hogy beszélt a fiatalokról, az ifjúságról is, ez a 16 év fölöttiek korosztálya. Törökországban azt láttuk például, hogy ez a korcsoport jelenti az egyik legnagyobb problémát, mert ők kockázatokat vállalnak, hiszen úgy érzik, hogy nincs jövőjük, és akár az ISIS-hez is csatlakozhatnak. Kérdés az, hogy milyen jövőjük van. Nem sokat lehet nekik ajánlani, tehát nem csak a gyerekek oktatásáról van itt szó, ösztöndiakat kell felajánlani, főiskolai helyeket, stb. Nagyon sok mindent megfontolhatnánk itt azért, hogy a fiataloknak legyen perspektívája. Köszönöm mindannyiuknak. Hallhattuk a bizottságot, és hallhattuk a helyszínen működőket is. Együttműködnek, csapatmunka, hogy megoldjuk a problémákat. És akkor most vita következik Enrique Guerrero-nak adok, adok először szót, a humanitárius segélyekkel foglalkozó előadó, ő készíti elő az isztambuli konferenciát is, és a humanitárius segélyekről szóló anyagot. Enrique. Yes, uh, primer lugar, Először is nagyon köszönöm a szót. Köszönöm, hogy felvetették ezt a kérdést amely lehetővé teszi számunkra, hogy humanitárius kérdésekről is még cseréljünk. Ez nem annyira a természeti okoknak tudható be. Szeretnék gyorsan válaszolni néhány kérdésre. Egyes kérdések nagyon mélyen gyökereznek, hosszú évek óta tartanak, és fiatalok egész generációit érintették. Nem nagyon akarnék számokat emlegetni az előadók előadásai elég ékes szólók voltak. Szeretnék a World Vision képviselőjének utolsó előadására visszatérni, hogy a támogatás az befektetés, nem kiadásként fogandó fel. Ugye azok az országok, amelyek befektetnek, beruháznak az oktatásba, gazdasági és jó állampolgárok jóléti eh, eh, viszonyainak szempontjából eredményesebbek. És még súlyosabb a helyzet azokban az államokban, ahol válság van. Több éven át dolgoztam az oktatásügyben. Nem szeretnék erre most visszatérni de elmondhatom, hogy az oktatás lehetőségeket, életfontosságú lehetőségeket teremt a fiatalok számára, és befolyásolja egész élettörténetüket. Lehetővé teszi a társadalmi haladást, a közös fejlődést, és harmadsorban az egyenlőtlenségeket, az egyensúlyhiányokat a társadalomban csökkenti amikor válsághelyzetek merülnek fel, az oktatás más célra használható. Olyan eszköz például, amely a békét tudja szorgalmazni. Lehetővé teszi, hogy a konfliktusokat elkerüljük. Fiatalok, akik táborban vegetálnak humanitárius válságok esetén és idején, elrettentő hatással is van az oktatás a konfliktusokra. Bizonyos válságok elkerülhetővé válnak ezáltal. Láthattuk más szakértők kutatásaiból, hogy a fiatalok oktatása révén olyan családi magatartások alakulhatnak ki, amelyek lehetővé teszik, hogy a válságok hatása csökkenjen, ami a megelőzést illeti a kockázatok csökkentését, a gyermekek, a fiatalok oktatása ennek megkerülhetetlen elemét alkotja. Linda beszélt a menekült táborokban ö, uralkodó helyzetről Törökországban, fiatalok helyzetéről. Én Libanonban és Szíriában látogattam meg menekült táborokat, és olyan gyakorlatokkal találkoztam, amelyet az összes előadó jól ismer. Olyan fiatalokkal találkoztam, akik készek az élelmezésük egy részéről lemondani, de az oktatásról nem. Mindezen táborokban az alapvető elem, hogy ott maradjunk a helyszínen, mármint a menekültek részéről, vagy elmenjünk onnan. Az alapelem tehát a gyermekek jövője. Ebből a szempontból vizsgálják a menés, menés vagy maradás kérdését, hogy hosszú távú válságra kellhet-e számítani. És akkor a gyerekek nem részesülhetnek a ö, harmonikus fejlődésüket garantáló oktatásban és nevelésben. És ebben az esetben más célt, célállomást kell keresniük maguknak. Ez meglehetősen nagy horderejű döntésre készíteti őket, amit a válság miatt kell meghozniuk. És hát határokon kell átlépniük, amely saját életüket is veszélybe sodorhatja. Hogyha politikai csoportom képviselőcsoportom véleményére kíváncsiak, akkor ugye csak 26%-ot tesznek ki az ilyen irányú kiadások a humanitárius válságok esetén is. Azt szeretnénk, a bizottság is kimondta, hogy az uniós tagállamok kötelezettséget vállaljanak arra, hogy a családegyesítésre legalább 4%-kal többet költsenek. E, több éves tervezés folyik az Unióban, és az oktatási célú beruházások, befektetések sosem foghatók föl rövid távú akcióként. Nem lehet éves táblatokban beszélni erről. Az oktatásra szánt kiadások normális körülmények között 5-10 év alatt tér, térülnek meg minimálisan. Úgyhogy szeretném nyomatékosan elmondani, hogy mennyire fontos a több éves programok kidolgozása. Holnap a világ humanitárius csúcs találkozójáról is fogunk beszélni. Itt egy világ alapnak, humanitárius világsegély alapnak a létrehozását fogjuk támogatni amely több éven át garantálhatja, biztosíthatja a helyzet javítását. És itt szeretném befejezni. Ismétlem, szeretném még egyszer elmondani, hogy a jövőre nézve, a jövő nemzedékek szempontjából fontos, hogy ne legyen háború, hogy ezek a nemzedékek elkerüljék a háborút. Fontos, hogy ne találják magukat a következő háború kirobbantói között. Minőségi oktatásra van szükség, együttműködésre van szükség, és ennek révén talán elérkezünk ahhoz, hogy ne bonyolódjanak a konfliktusok. Köszönöm. Köszönöm szépen Enrikének, hogy napi, köszönöm a többieknek is, hogy napi renden szerepel ez a téma. Köszönöm, hogy a plenárison is szerepel ez majd. A szobeli kérdéssel ráirányítjuk a figyelmet a vészhelyzetben lévő gyerekek oktatására, és arra, hogy milyen összeget szánunk humanitárius segélyből az oktatásra Üdvözlöm a bizottság bejelent, Stylianides biztos bejelentését. Erike is elmondta, hogy az oktatás valamint a migráció között kapcsolat van. Ez a migrációs kérdés, ez egy olyan kérdés, amiről szeretében hosszában vitazunk jelenleg az Európai Unióban. Négy kérdésem van. Nagyon röviden, azért, hogy tovább léphessünk, és hogy aztán meghallgassuk a válaszokat is. Tehát az első kérdés a 2%-ról a 4%-ra történő emelés hogyan fogja befolyásolni a gyerekeket, a gyerekek helyzetét. Hány millió gyereket érünk ezzel el? Mondtak számokat. Van esetleg értékelés, becslés arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a helyzetre kihatással ez a százalékos emelés. A másik kérdésem a koordinációra vonatkozik. Elnök asszony beszélt az előbb erről. Talán az UNICEF képviselője tudna nekem válaszolni. Legalábbis számunkra azt látjuk, hogy ennyi kezdeményezés van. Például New Yorkban a Global Business kezdeményezéssel találkoztunk, de emellett vannak mások is. Felvetődik ezzel kapcsán egy kérdés. A pénz tényleg azokhoz kerül, akiknek erre a leginkább szüksége van, vagy aztán annyi köztes szereplő van ebben a láncban, hogy a pénz nem éri el azokat, akiket kellene. A nemzetközi közösségen belül így kellene ezeket az erőfeszítéseket koordinálni. Harmadik kérdés, eléggé befogadóak vagyunk-e a helyszínen zajló munka során? Az UNICEF igazgatójától kérdezem, mert én emlékszem, hogy Koszovóban volt egy formális rendszer, volt egy formális rendszerük, valószínűleg hasonló a helyzet más országokban is. Egy szíriai szolgálata foglalkozó képviselővel beszéltem, és azt, mondták, azt mondta, hogy őt meg sem kérdezték, és eh, hogy emellett nagyon nehéz különböző kritériumoknak eleget tenni ahhoz, hogy megkapják a segélyt, hogy egész egyszerűen inkább feladják. Ezért kérdezem, hogy eléggé befogadóak vagyunk-e, vagy ezen a képességünkön javíthatnánk-e. Végül, ami az oktatás és a munkahely teremtés eh, egymáshoz való viszonyát illeti, a fiatal felnőttek, akiket valamilyen képzésben már részesítettek, velük eh, kapcsolatban azt kérdezném, hogy mi lesz tovább, eh, folytatódik-e a támogatás, ha nem, akkor ez arra ösztönzi őket, hogy inkább migráljanak, tovább lépjenek. Köszönöm, Pereira úr, a következő. Köszönöm, Linda. Köszönöm az összes meghívott szakértőnek, akik mind nagyon világosan fejezték a magukat, és számos részletkérdéssel is szolgáltak. Úgy gondolom hogy a kezdeményezések igen fontosak, mert a helyzet, amelyel szemben állunk jelenleg, vagyis az, hogy jelentős számú előzött gyermek él a táborokban, alapvető jogaikat is lábbal tiporják. Azt hiszem, hogy fontos azt jól megértenünk, hogy az akadályokat le kell bontani, E, a, e, amelyek a, az együttműködés és a humanitárius segítségnyújtás útjánban tornyosulnak. Sok pozitív kezdeményezés történt. Mindez e, alkalmat nyújt számunkra arra, hogy garantálhassunk egy keretet annak érdekében, hogy tartósan megválasíthassuk a 2020-as agenda által kitűzött célokat, és ugye hát négy-öt évi oktatás szükséges, valamint a középfokú, nem csak alapfokú oktatás. Garantálnunk kell ennek finanszírozását. Azáltal is, hogy az oktatást bevonjuk, és ez természetesen nem csak egyes válságok esetén járulhat hozzá a segítségnyújtáshoz, hanem folyamatosan, és tulajdonképpen meg kellene kettőzni kettőről négy százalékra a humanitárius és oktatási célú segítségnyújtást. Mindezek a kezdeményezések, amelyek már léteznek is, finanszírozási problémával küzdködnek folyamatosan a külön megbi, az ENSZ külön megbízottja elmondta nekünk New Yorkban, hogy ez valós probléma. A, az AIDS világalap, a malária, a tuberkulózis elleni világalap, ugye létező, az oktatási világalap sokkal nehezebb helyzetben van, ezt adekvát módon kell ezzel gazdálkodni, figyelembe venni a szakemberek véleményét kormányszinten is, és a területen is megfelelő módon. Számos meghívottunk is elmondotta, hogy az oktatás védelmet, pszichológiai és fizikai védelmet is jelent, tehát biztos területekre van szükség a határozatunkban úgy gondolom emlékeztetni kell arra, hogy az mi, vagyis az Európai Unió úgy kell eljárjunk, hogy garantáljuk mindezen akciók megvalósítását, hogy védjük az iskolákat, beleértve a nem egyházi iskolákat is. Úgy gondolom, hogy a véleményünkben a a világ alap létrehozását kell 2030-ig biztosítanunk. Természetesen vannak sürgős kérdések, amelyek továbbra is felmerülhetnek. De szeretném megtudni, hogy mi a véleményük erről a javaslatról a 2030-as év horizontját tekintetbe véve. Köszönöm. Kérjük bekapcsolni a mikrofont a beszélő részéről. Nagyon izgalmas vitátnak vagyunk részesei. Magam is készítek egy jelentést, ami a, a, a parlament számára arról szól, hogy milyen a viszonya a magánszférának és a fejlesztéseknek. A jelentés az év végére készül el. Ha megvizsgáljuk az oktatás egészét, e, méghozzá holisztikus módon, és azt kérdezzük, hogy, hogy ki foglalkoztatja az emberek a képzett emberek többségét, akkor a válaszról válaszból kiderül, hogy nem az állam, hanem a magánszektor, ami jelzi a magánszférának a, a fontosságát. Ilyen formán a képzés egyfajta szolgáltatássá válik a magánszféra számára, és a mi gondolkodásunk azonban azt mondjuk, hogy mi nem a magánszférát akar, akarjuk szolgálni a, a rászorulóságban, hanem oktatást akarunk nyújtani, hiszen a magánszférát, a magánszektort, mint egy külön tekintjük, mint különvalónak tekintjük a, a, a nemzetgazdaságtól. A lényeg azonban mégiscsak az, hogy ott, a, ha tanulnak, akkor lesz munkájuk és hát az, az IMF mantrája, vagy a, a Világbank mantrája arról szól, hogy tessék visszaszorítani a, az állam közigazgatásban dolgozók számát, és a magánszférát, a gazdaságot tessék erősíteni. A szolgáltatóipart egy olyan országban, mint például Vietnám, a, a magánsz szféra, a magángazdaság, ami foglalkoztatni fogja a képzett munkaerőt. És Sri Lankában is azt látjuk, hogy hogy a privát szféra a kevésbé képzetteket fogja foglalkoztatni. Úgyhogy a kérdésem az, hogy miért nem követeljük meg azt, miért nem várunk többet a magánszféra szférától, hiszen minden erőfeszítésünk az ő érdekeiket szolgálja. Tőlük nem kérünk semmit, hogy ők tegyenek az oktatásért, azt várjuk, hogy az adófizető, vagy akárki is, majd finanszírozza az oktatást. És aztán békén hagyjuk a magánszférát. Különösebben a, a nemzeti vagy a multinacionális vállalkozásokat, ők ilyenért célokra nem fizetnek adókat, vagy megnézzük a világ leg legtöbbre értékelt tőzsdei vállalkozások kevesebb adót fizet, mint egy brit átlag állampolgár. Miközben ott adót adózhatna azért, hogy a fejlődő országok munkaerét képezzük. Mit kérünk mi a GE-től például? Kérdezem. Semmit. És miért, miért van ez így? Köszönöm, mert hát szerintem lehetne a dolgot mindjárt azzal kezdeni, hogy egy páran közük befizetnék az adójukat. Megadom a szót a két következő álló közül Heidinek. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Két dolgot hangsúlyoznék az előadások kapcsán és a megbeszélés keretében, teljesen világos, hogy, hogy a konfliktusoknak az elhúzó természete milyen kihatással van a fiatalok életére, különösen a menekültáborokban, hiszen olyanok vannak, akik az életük 20 évét menekültáborban öltük, szomáliai, szomáliai, kenyai menekültek, és még csak reményt sem látunk arra, hogy, hogy mi lesz velük, miután a a táborukból visszatérhetnek. Ezért nagyon fontos az oktatást, mint egy generációknak nyújtani tudjuk. Jó lenne, ha nagyobb hangsúlyt tudnánk helyezni a menekült táborokra a határozat tervezetünkben. Ezen a, ezen a részén a javaslatunknak néhány finomítást szívesen látnénk, vannak lehetőségeink, amiket konkrétan megemlíthetnénk. A másik dolog, hogy világos, és ez nagyon jól sikerült megfogalmazni az anyagban, hogy a törékeny államok és kárát látják annak, hogy kevés pénz jut az, oktatá, az oktatásra, szinte teljes generációk esnek ki a, az oktatás rendszeréből. Ezért nagyon fontos az, hogy az Európai Unió támogatja ezt a, az Európai Unió, bocsánat, ezt a globális partnerséget az oktatás támogatására, és ezekben az országokban az oktatás rendszerének a támogatása, mint egy e, tényleg támogatásra érdemes kiegészítő támogatás, és ez a GPR rövidítésű globális partnerség az, az oktatásra tényleg a válsághelyzetben lévő gyermekek oktatásának segítésében nagyon hasznos. Még szeretnék azonban foglalkozni azzal a, a békeépítő, illetve az államformát kialakítását segítő kezdeményezésekkel, mert azt látjuk, hogy, hogy az MDG-k sem tudtak munkát végezni, hiszen a, az állam összeomlott számos válság övezetben, és azt gondolom, hogy ezen például Dél-Szudán esetében, akikre egyébként az, az előadók is szóltak, többet tehetnénk. Miért nem szedjük össze a rendelkezésre álló eszközeink közül azt, amit, amit elküldhetnénk, megadhatnánk ott azon a területen. És teljesen egyetértek az előttem szólóval, hogy a, a határozatunk címének a módosítására lenne szükség, pontosabban teljes akkor ez a cél, ha nem csak azokra terjed ki, akik válságban vannak, tehát konkrét, aktuális válságban, hanem elhúzódó válságban élőkre is gondolnunk kell. Jobban kell látnunk kell azt, hogy az oktatás a lányok és nők emberi jogainak érvényesítését segíti. Lássuk csak, hogy a Kenyában, a Kakomatábor közelében Angeli Jolie eh, saját zsebből eh, támogatja a nők eh, oktatása, hiszen a, a nők nem a, a nem kiszolgáltatott, kiszolgáltatottak aki már a, a szüleiknek, akik esetleg arra biztatnak őket, hogy minél előbb menjenek férjhez. Ezért is fontos a Maria Hajbó következik, és Zsoltin Zalá következnek. Maria? Igen, köszönöm szépen. Köszönjük szépen az áttekintést is arról, hogy mi a helyzet a vészhelyzetben lévő gyerekek oktatásával. Természetesen üdvözöljük azt, hogy 4%-ra emelik a finanszírozás mértékét. De én úgy gondolom, hogy a humanitárius segélyek területén továbbra is van itt egy hiátus és további pénzekre van szükség. Egyre több válságunk lesz majd és táborokban élő emberek egyre hosszabb ideig élnek majd ott. Ez pénzért kiállt, nem más területekről kell csak átcsoportosítani. Ha az egészségügytől vagy az élelmezéstől veszünk el pénzeket, akkor ez nem termel majd nyereséget és ezért aggódom én a finanszírozás miatt. Említette a számokat, és arról beszélt, hogy a különböző számokat megemelték. Kérdezném, hogy mennyire biztos a pénz? Már a költségvetésben van, és akkor el lehet költeni? Hogy ne csak költségvetésben címként szerepeljen, mert akkor nagyon nagy gondunk lesz. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Szakértőink előadásából kiviláglott az, hogy az egész nem pusztán pénzkérdés. Így vagy úgy az, de azért mégiscsak ki kell jelentenünk, hogy a pénz bevetése nem megfelelően összpontosul különböző helyekre több az illetékesség, a hatáskör, az intézmények közötti együttműködés is kívánivalót hagy maga után. Az Európai Bizottság egy dolgot tesz, a tagállamoknak megvan a saját maguk fejlesztési politikája, tehát más dolgokat. Ott van az Európai Fejlesztési Alap, amely még csak nem is képezi részét az uniós költségvetésnek, ezt egy igazgatási testület osztja szét. Ezekre is összpontosítani kell. Elnök asszony megemlítette már, hogy a dél-törökországi látogatásunk során világossá vált, hogy nem csak kenyérből élünk, nem csak az éltet bennünket, ott van még az egészség, illetve az oktatás, hogyan készítjük fel az ifjúságot, ebben az oktatás játszik előkelő szerepet. Az országok feladata biztosítani az oktatást. A kérdés pusztán az, hogy mit teszünk az olyan országokkal, amelyek nem érzik azt, hogy kötelesek biztosítani az oktatást ahol a szülők nem küldik gyerekeiket iskolába, mert a gyereket arra használják fel, hogy eltartsák a családot. Szükség van tehát a munkaerőre. Emellett Dél-Szudán, amelyről már említést tettek, ott van egy másik problémánk is. Én a helyszíni segítőkkel beszéltem. Kaptak pénzt, és iskolát építettek, viszont nem volt pénzük tanárokat felvenni és amikor a helyi és a regionális vezetőket megkérték arra, hogy nem kapnálhatnának egy kis pénzt arra, hogy tanárt vegyenek fel, akkor a válasz az volt, hogy hát nem ők építették az iskolát. Nagyon sokan fiatalok közül katonák lesznek, ahelyett, hogy tanulnának. A helyszínen a felelősséget kellene erősítenünk, a helyieknek kell ezt a felelősséget a saját kezükbe venniük. A támogatás jó, de csak akkor, ha ezt célzottan lehet bevetni. Véleményem szerint a táborokban van egy olyan infrastruktúra, amelyre azért még kihatással lehetünk. De azért a legtöbb menekült nem táborokban van ha megnézzük Törökországot, Dél-Törökországot, 12-13 százaléka él csak a menekülteknek táborokban. A többiek viszont elszórtan a falvakban, városokon, városszélen, és mutatkozik a probléma. Egy generáció úgy nő fel, hogy nem tanul. Nem csak gyerekekről beszélek, Elnök asszony is említette már, hogy itt a fiatalokról is szó van. Úgyhogy akkor, amikor az állásfoglalásról van szó, ott meg kell említenünk az oktatási politikát, és ki kell mondanunk, hogy az egyes szereplőknek jobban együtt kell működnie, egymással, és emellett külön utalnunk kell az egy, a projektekre is, és arra, hogy a támogatást igénylő országokra nagyobb politikai nyomást kell gyakorolni, azért, hogy a felelősséget saját maguk kezükbe vegyék. Um, thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm, minden hozzászólónak mielőtt újra megadom a szót az előadóknak, akkor ö, emlékezzek meg arról, hogy vannak még más szervezetek is, amelyek foglalkoznak a gyermekek védelmével, például Szíriában. Ők például a tavalyi évben tartottak előzést a parlamentben az általuk végzett fontos munkáról a Save the Children, a gyermekmentő alap, a Children Crisis, ugye a válságban lévő gyermeket számogató program, és ők is ők partner kapcsolatot az érintettekre annak érdekében, hogy változást érjenek el. Számos kérdést tettek fel, de magam is néhány kérdést szeretnék feltenni a bizottságnak, hogy, hogy fiatalok számára állnak rendelkezésre pénzek, tehát nem csak gyerekeknek, hanem 16-23 évek közöttieknek. És a, hogyan tudjuk még támogatni a, a fogadó országokat, hogy a saját oktatási rendszerüket erősíthessék, hiszen a Törökországban például két műszakban oktatnak, azért, hogy még ezreket tudjanak oktatni. Vagy mit tudunk tenni a tanárokért, akik ezekben az országokban tanítanak. Az UNICEF is próbál ez ügyben tenni, hogy, hogy, hogy a tanárok fizetésére is tudjanak pénzt biztosítani. Tehát mert ez egy nagyon összetett kérdés, nem olyan egyszerű. Nem tudom, hogy ki kezdi a, a válaszodást, talán a bizottság, és aztán az ECO az önkérdésre adott válaszsal kezdjem, vagy az előtt, vagy az első kérdések egyikével? Jó, jó, inkább azzal kezdem, ami, amit korábban kérdeztek. Három dolgot mondanék. Egyik a finanszírozásról, majd a, globális alap, alapról, és öt a kérdésedről. Az alapokkal kapcsolatban jobb szeretném, hogyha a, az ECHO béli kollégák válaszolnának hogyha csak az összeget emeljük meg, ezen nem, nem, nem oldjuk meg. A, tehát a, ezek, a, ezeknek a forrása a DEFCO. Itt kell a, az összegeket megemelni, hogyha azok a számok, amiket mutattam, azt jelentik, hogy a, a törékeny országokban, tehát nem ott, ahol ö, sokasodnak a, a menekültek, akkor 2014 és 2020 között 1,7 milliárdot költünk a törékeny országokra, és ez, a, ez az összeg nem olyan, olyan nagy összeg. Ez változhat, a középtávú felülvizsgálat alkalmából ez változhat, a probléma inkább az, hogy nem tudják ezeket az, az összegeket fogadni, feldolgozni a törékenyért. Országoknál annyira gyenge az intézményi háttér, hogy, hogy nem, nem, nincs meg a fogadókészség erre, nincs meg a kapacitás. A problémának egyik része, hogy nem tudják ezeket az összegeket abszorbálni nem, fognak, nem, tud, nem felkészültek arra, hogy ezt a pénzt jól felhasználják, és mindenki csak a, a, a több pénzről beszél, közben pedig nem beszélnek a menedzseri, a, arról a kapacitásról, hogy mennyire ki felkészültek arra emberileg, intézményi háttérrel, hogy ezzel a kézzel, ezekkel a pénzekkel tudjanak valami, valami, valami hasznosat kezdeni, mert ugye minél több a pénz, annál nagyobb ö, infrastruktúrára, támogatási háttérre van ö, szükség, és ebben a törékeny országokban előfordul az, hogy hárma vesznek ebben a ö, részt, az UNICEF, meg az UNICEF, meg az UNICEF. Úgyhogy egyre nagyobb gondot jelent a szakértő, hozzáértő embereknek a felvétele. Nagyon bonyolult kérdéskör ez, ami mindjárt a harmadik témára vezet bennünket, a globális alap kapcsán, hogy én személy szerint és intézményi véleményem alapján is azt kell mondjam, hogy a pénz önmagában, tehát az alap önmagában nem mondja meg. Tehát hozzásegít ahhoz, hogy a hogy, hogy az egészségügy őhöz hasonló alap nem áll rendelkezés, az az egyetlen alap, ami van, és nagyon szorosan együttműködünk azon, hogy az a meglévő alap erősödjön, erősíteni kell a menedzsment kapacitást, de azt durván alul finanszírozott, tehát a, a, a, a szükséges, az igényelt összegnél kevesebb, mint a fele áll rendelkezésre, és éppen ezért egy új alap esetében ezeknek az adminisztrált, adminisztrálása annyi energiát, erőfeszítését igénybe, hogy tíz év még az, még az rendesen berendünk. Van olyan alapunk, amelyel már van tapasztalatunk, ami erősödik, ami már működik, és ennek az összenek a fele ilyen sérülékeny országokban működik. És hogy az utolsó két kérdéshez válaszol, válaszoljak, az ifjúság száma ifjúsági alap vonatkozásában 29 országban vagyunk jelen, ezeknek a fele esetében 22-23 ennek van szakoktatási komponense is. A szakoktatás, ez mondjuk bizonyítékaink nincsenek ezért, hogy a kormány és a hatóságok közötti együttműködés és a magán szektor együttműködése lé, létezik ugyan, de minél sérülékenyebb, minél fejletlenebb egy ország, annál gyengébb a kapcsolat a, az oktatás rendszere, illetve a, az ipar a, a vállalkozások között támogatni kell, erősíteni kell a, a kormányzati rendszereket, és segíteni kell a kormányokat abban, hogy be tudják fogadni a menekültekeket. Vannak olyan országok, amelyek ebben nincsenek felkészülve erre, vagy olyan kormánypolitikát folytatnak, amely ezt nem engedi meg, és éppen ezért ezek az erőfeszítések, erőfeszítések párhuzamos formában valósulnak meg az NGO-k segítségével, és az első ilyen dolog, amire oda kell figyelnünk, hogy a, a, az, a train the trainers, azaz azoknak a kiképzését végezzük el, akik majd az utána következőket tanítják meg a szakma Köszönöm szépen, két kérdésre összpontosítok. Stír úr tette fel ezeket a kérdéseket. Az egyik az, hogy a 4%-ra történő emelés hány emberre lehetne kihatással? Hát jelenleg 23 millió eurót költünk el az év végéig, és ezzel 26 országban 1,5 millió gyereket érünk el de hát minden attól függ, hogy milyen projektekben veszünk részt, milyen projektekkel jön, fordulnak felénk. Általában az NGO-val, az ENSZ-szel működünk együtt, valamint a Vörös Keresztel. Úgyhogy több projektünk van, de vannak olyan projektjeink, amelyek csak néhány száz embert érnek el, mert sokkal mérehatóbbak, és vannak szélesebb körű projektjeink, amelyek, hát ha fogalmaztatok így, kicsit felszínesebben, vékonyabb rétegben, de sok emberhez eljutnak. Minden attól függ, hogy mit tudunk finanszírozni, de attól is, hogy mire szeretnénk ebben összpontosítani. Második kérdés, illetve az a kijelentés, hogy a sok kezdeményezés létezik és hogy a koordináció, mint ahogy kolléganőm is elmondta, létfontosságú, ezzel egyetértünk. A tranzakciós költségeket, ennek a tranzakciós költségeit kellene minimalizálni. Ezt kell mindannyiunknak képviselni, ennek van a legtöbb értelme. Köszönöm szépen. A kérdés az, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, hogyan lehetne megátolni az újabb és újabb kezdeményezések elindítását lehet, hogy az ensz kellene tárgyalni, hogy ők vessenek pontot ennek a végére. Jó az, hogy vannak olyanok, akik a magánszektort is szeretnék bevonni, csak mindent koordinálnunk kell. Ha már van egy alapunk, akkor miért kellene egy újabb alapot létrehozni, hogy pénzt kapjon? Igen, köszönöm szépen. Nagyon hasznos hozzájárulásokat kaptam a hallgatóságtól, és ezt nagyon-nagyon köszönöm. Elhangzott, hogy mivel foglalkozunk, néha ezzel nincs is időn foglalkozni. Az Education in Livelihoods az nagyon fontos a táborokban, valamint városi területeken. A lényeg az, hogy vajon van-e joguk az embereknek dolgozni a fiatalok hajlandóságát piaci értékeléshez kell kapcsolni, hogy tudjuk, hogy mi a kereslet, mi a kínálat. Szakmai képzési programokkal is foglalkoztam, pékeket, szabókat képeztünk ki, csak nem volt állásuk. Úgyhogy a kérdés az, hogy mire tanítjuk őket, mire képezzük ki mert kudarcot vallhatnak, és annál rosszabb nincs, mint ha van egy olyan fiatalokból álló csoportunk, amely egyáltalán nem motivált. A Dél-Szudánnal kapcsolatos megjegyzésére azt mondom, hogy az Oktatásügyi Minisztériumban egy USAID által finanszírozott programban dolgoztam ott négy évig, 2013. decemberéig, amikor aztán elharapozott a válság. Az, amit én a helyszínen láttam, azt mutatta, hogy összeomlott a rendszer, a próbálkozások rendszere. Nagy frusztrációra adott okot. Mindenkit el kell tudni ö, ö, számoltatni, és az oktatásnak egy ilyen elszámoltathatósági rendszer, tágabb rendszer részének kell lennie. Dél-Szudánban nagyon sok minden frusztrált engem. Láttam azt is, hogy milyen gyorsan omlott össze a rendszer, az emberek egész egyszerűen csak kimenekültek a bokorba. Számomra az egyik legnagyobb siker az volt, hogy a különböző párbeszédekbe bevontuk a szülőket is. Lényeg az, hogy a szülők is megértsék, hogy mennyire fontos az oktatás. Ami a magániskolákat illeti, hát ezek rendkívül költségesek, de a szülőket is oktatnunk kell, Irakban például, Észak-Irakban ilyen tekintetben sikereket érhettünk el, és bátorítottuk a felnőtteket, hogy küldjék gyerekeiket iskolákba. Libanon, Jordánia, hát ami a városi kontextust illeti, igen, erről még nem beszéltünk, de nagyon nagy problémák, feszültségek vannak Libanonban és Jordániában az oktatási rendszer már a saját gyerekeit sem tudja oktatni, nemhogy hogy a menekülteket. Nagy ö, csoportok, nagy osztályok, ö, gyerekek csak két órát ö, tanultak, mert ö, váltásban kellett az osztályokat tanítani. Segítettük a tanítókat abban, hogy megküzdjenek az ilyesfajta kihívásokkal, de az NGO-kat azzal vádolják, hogy mi szívjuk el a tanárokat, mert sokat fizetünk nekik. Ha már kép, kiképeztük a tanárokat, akkor meg is kell tudnunk tartani. És mi meg is bízunk azokban a tanárokban, akik minőségi oktatást biztosítanak. Köszönöm szépen! Akkor az utolsó szó jogán önnek adok szót. Igen, köszönöm szépen. Libanonnal kezdeném, és gondolva az önök legutóbbi látogatására is, az Európai Unióval való partnerségünkben. Akkor, amikor Libanont nézzük, és a legszegényebb libanoni közösségeket, ahol rendkívül sérülékeny a lakosság, akkor a programjaink azok nem csak a menekültek megsegítésére szolgálnak, hanem a szegény libanoni közösség fejlesztésére is, szociális kohézióról van itt szó. De hát így álltunk el még a válság előtt is, hogy támogattuk őket. Ilyesfajta szörnyű helyzetekben azért láthatjuk, hogy mégiscsak lehet politikai váltást elérni, hogy a gyerekeket is oktassuk Koszovóban. Volt egyfajta formális rendszer. A háború végén már lehetett beszélni az egységes oktatási rendszer kialakításáról. Ilyen nehéz helyzetekben is helyzet iróniája, de mégiscsak beszélhetünk arról, hogy ilyesfajta helyzetek is eredményezhetnek oktatási rendszereket. Ami pedig a koordinációt illeti, sok kezdeményezésünk van, eltérő a finanszírozás és a végrehajtás is. Gondoskodni kell arról, hogy koordináljunk ezek között néhány helyszínen klaszter megközelítéssel dolgoznak, ez befogadó megközelítés. Minden érdekelt fél ebben részt vehet, az UNICEF és a Save the Children a társ elnöke ennek. A kezdeményezéseknek vannak hiányosságai, a kezdeményezéseket koordinálni kell mindenképpen következetesen, és itt abba is hagyom. Köszönöm. Köszönöm. Kiváló eszmecserénk volt. Most már a kérdés csak az, hogy mit kezdünk ezzel. Koordináció, koherencia, hogyan gondoskodjunk ezekről, hogy ne további kezdeményezések jöjjenek létre, mert már vannak ilyenjeink, ezeket kell koordinálni egymással. Ezt szorgalmazzuk a mi munkánk során. Köszönöm szépen, négy szónokunknak, hogy elfáradtak ide ma. Kollégáknak mondom, hogy október 14 szerda dél 12 óra a módosító indítványok bejutásának a határideje. És november 10-én szavazunk majd az anyagról. Köszönöm szépen még egyszer, hogy elfáradtak ide. Köszönöm. So, tehát ezzel szépen át is tudunk térni a másik napi rendi pontunkra, tényfeltáró misszió dél-törökországi régióba egy kis delegáció látogatott el oda. Én, Johann Zeller és Norbert Neuser ventünk, vettünk ezen részt. Dél-Törökországba mentünk körülbelül egy hónappal ezelőtt, de már jó régen elkezdtük szervezni ezt a témát akkor, amikor a hírekben láthattuk, hogy milyen a helyzet. Az anyagok között van egy dokumentum, amiben részletesen le is írjuk, hogy mit láttunk. A legtöbben nem táborokban élnek. Törökországban csak a menekültek 15%-a él táborokban, az 1,9 millió menekült nagy része viszont a török közösségben él néhányan már pár éve. A török helyzet tekintettel arra, hogy mi zajlik most, újabb ösztöző lesz hogy a menekültek egy része elhagyja Törökországot és tovább lépjen. Annak alapján, amit én láttam, és beszélve az ügynökségekkel is, hát le a kalappal a török kormány előtt, hogy mit tettek mostanáig. Nagyon sok pénzt és időt áldoztak arra, hogy integrálják a szíriai menekülteket, de iraki, afganisztáni menekülteket is, és máshonnan érkező menekülteket is. Ami a táborokat illeti, a nemzetközi donorok véleménye szerint példaszerű. Ellátogatunk egy táborba, nagyszerű, innovatív ötleteket láthatunk a World Food Program részéről is, ahelyett, hogy éttermi helyzetekben biztosítanák az étkezést, egy hitelkártyához hasonló elektronikus kártyát adnak az embereknek. A tábor területén van egy bolt, és ott lehet ezzel a kártyával megvásárolni az élelmiszert. A táborban volt egy piac is, táboron belül, standokat lehetett, lehet ott vásárolni, és ott lehet árusítani, egyfajta normális életet próbálnak meg folytatni ott az emberek. Az UNICEF-nek is vannak jó kezdeményezései, oktatják a gyereket, vannak olyan gyerekek, akik az egész családjukat elvesztették, külön gondoskodnak róluk. Jó példák vannak tehát ebben a közösségben, a kezdeményezésekre, és Joachimra hagyom az egészet, mert ő ellátogatott egy másik helyre is, egy családhoz, és arról is beszélni fog. Voltak olyan menekültek, akik elmondták, hogy három éve vannak ott, de semmi reményük nem fűződik ahhoz, hogy egyszer hazamehetnek. Törökországban nem dolgozhatnak. A pártok között ez vita téma, a mm, szír vendégekről beszélnek, a menekülteket így nevezik, és az ő munkavállalási engedélyükről vitáznak, de egyre nincs ilyen joguk. Gaziantepben több mint 4 millióan élnek a menekültek, és tudjuk, hogy van néhány olyan Európai Uniós tagállam, ahova már most hatalmas számokban érkeztek. Enrique elmondta, hogy Jordániában és Libanonban sokkal rosszabbak a táborokban a, sokkal rosszabb a menekültek helyzete. A múlt héten plenárison első alkalommal beszéltük meg a, együtt a válság külső és belső aspektusait. Legfőbb ideje volt ennek, hiszen egy érve két oldaláról van szó Törökország esetében. Láttuk, hogy a menekültek hozzánk is jönnek, viszont de nem segítettük a török, libanoni, jordán hatóságokat, országokat, hogy ott maradjanak a menekültek. Így aztán hajóba szálltak a menekültek, hogy Európába jöjjenek. Afrikából Afrikában például jártunk már el úgy, hogy a UNHCR-on keresztül ö, helyeztünk át személyeket, és ezért kell a külső és belső aspektusokat összekapcsolnunk. Az, amit Európa tesz, az egyelőre nem koordinált. Észak-Európában nem volt korábban gond ez a helyzet, úgyhogy Dél-Európát magára hagytuk. De Törökországban is láthattuk, hogy az uniós politika kudarcot vallott ott. És a probléma most már kétszer olyan súlyos, mint korábban volt, tehát akkor kellett volna ezt kezelni. Nagyszerű munkát végeznek különböző ügynökségek és civil szervezetek, az ENSZ szervezetei is, és az Európai Unió is most már támogatást nyújt. De a Gaziantampi táborról szóló jelentés esetében, és látjuk, hogy a jelentés is mondja, hogy a legtöbben Törökországon keresztül jönnek az Európai Unióba. A múlt héten találkoztunk Erdogánnal, aztán közben bekövetkezett ez a szörnyű merénylet a hétvégén Ankarában, és most már még bonyolultabbá vált a helyzet. Norbert vagy Joachim? Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid út, út volt ez, de tapasztalatokkal teljes nagy nyomás nehezedett ránk, nagyon sok benyomást szereztünk. A jelentés részletes, erről ott lehet bővebben olvasni. Hangsúlyoznám azt, amit elnök asszony is elmondott. Szíriában és Irakban nem új keletű a válság, ezek már évek óta húzódnak, és mostanáig úgy tettünk, mintha ez nagyon messze lenne tőlünk. Göte Faustjában is az áll, hogy nagyon messze. Mit érdekelhet bennünket, hogyha nem itt van. De időközben, mivel globalizált világban élünk, a mi kapunk előtt zajlik minden, ezt most már látjuk. Törökország déli részén 2 millió Szíriából menekülő személyt regisztráltak. Nem Jordániáról, nem Libanonról beszélek, de ott is hasonlóak a körülmények. Csak nem 2 millióan élnek Törökországban, Ebből csak 270 ezeren élnek táborban. Amikor azt mondom, hogy élnek, akkor ez nem jó így, hiszen be vannak oda zárva. Megvan az, amire az élethez leginkább szükségük van, de mozgásszabadsága nincs. Csak a gyerekeket oktatják. A táborokban gyerekek születnek, csak nem ugyanaz történik, mint a palesztin menekültáborokban 40-50 évvel ezelőtt. Vannak olyanok is, akik úgy döntöttek, hogy a mozgás szabadságát megőrizve inkább városokban, városszéleken vagy falvakban húzódnak meg. Viszont az a helyzet, hogy korábban Törökország jó volt, Törökországban jó volt a gazdasági helyzet, fekete piacon, illegálisan, szír állampolgárokat és más menekülteket még foglalkoztattak, olcsó munkaerő voltak ők. Tehát ezt így elfogadták. Most azonban a török gazdasági helyzet romlott, és a politikai viszonyok is, mint ahogy elnökasszony is elmondta, instabilá váltak. Az törökök és a kurdok közötti helyzet egyre feszültebbé válik. És ezáltal a Törökországban lévő menekültek helyzete is egyre bonyolódik. Én ellátogattam néhány családhoz, garázsokban és épületekben, valamint barakokban élnek, de nem ingyen, hanem az említ, hát nem mondom, hogy épület, mert a túlzás, de az ilyesfajta építmények tulajdonosainak pénzt fizetnek ezért. A tartalékaikat a menekültek már felélték. Ha esetleg valaki külföldön van, pénzzel támogatja őket. Azok, az, kiket nem tud rokon külföldről támogatni, azok számára már bonyolultabbá válik a helyzet, főleg azok számára, akik például háborúban megsérültek, kézen családnál is voltam, hát ez senki sem hagyhat hidegen egy kislánynak lábá, két lábát és a kez, egy kezét amputálták, és még a legalapvetőbb ellátást sem kapja meg. az apja pedig a háborús sebeivel küzdik, nem tud dolgozni, nem tudja eltartani a családját. Tehát a helyszínen is élesedik a helyzet, és az a támogatás, amelyet Törökország mostanáig biztosított, nem tartható így hosszú távon. A kérdés ezért az emberek számára az, hogy hogyan tovább. Én felutaztam azt szír határ, szíriai határig. A törökök most már lezárták a határt. Ha valaki mégis átjön, az átjú, átjön a határmenti régiókon, és elmondja, hogy különböző bombázások során megsérült, akkor azokat még beengedik. De a külügyminisztériumban is be, kell jelent, be kellett jelentenem a látogatásomat, már heteke, hónapokkal a látogatás előtt, tehát a török külügyminisztérium engedélyére szükségem volt ahhoz, hogy családokat látogassak meg, az egyik engedélyt nem sikerült megszereznem, így egy másik családhoz, további családhoz nem tudtam ellátogatni. A szíriai menekültek vendégnek számítanak, ez egy különleges státusz, különleges védelmi státusz. Azt mondták nekem, hogy az észak-szír személyek esetében ez a helyzet, mert az a rész még az oszmán birodalom része volt, és ezért tekintik vendégnek az onnan érkezőket. De emellett vannak még irakiak, afganisztániak, stb. Velük viszont nem törődnek, és ők nem is élvezik ezt a különleges státuszt. Az irakiak, akik már egy-két-három éve tartózkodnak Törökországban, és akiket az iraki hatóságok nem engednek haza, mondják ezt ők, mert azt mondják, hogy minek utaztatok el egyáltalán otthonról, tehát nem is engedik őket haza Irakba. Tehát az ő esetükben romlik a helyzet. Az ő helyzetük romlik. És ez eredményezte azt, amit most itt látunk Európában naponta. Az emberek elvesztették a reményt, elveszítik a reményt, már nem reménykedhetnek abban, hogy hazautazhatnak, mert ott harcok zajlanak. Így pusztán túlélnek egy olyan országban, ahol megkapták a vendégstátuszt, vagy menekült státuszt. Egyre nehezedik, egyre romlik a helyzetük, és lehetőségeket keresnek magukat. Főleg a fiatalok nézik meg azt, hogy hogyan mehetnek máshova, hogy dolgozhassanak és támogathassák a Törökországban hátrahagyott családjukat. De ha valaki elveszti a reményt, én nem is tudom, hogy mi lesz majd, olyan menekült áradattal kell számolnunk, amely már most körvonalazódik. Nagyon sok minden figyelembe kell vennünk. Egyrészt ott van a helyi humanitárius segély kérdése. Sokszor elhangzott, hogy az egészségügyi helyzet visszás, vagy ilyen sok ember egy helyen háborús övezetből származnak ezek az emberek, ez kiatása volt az egészségükre is, stb. Oktatás is kérdés, fiatalok vannak a táborban, emellett a megélhetésről is gondoskodni kell, és azt is látnunk kell, hogy az országok, nem csak az uniós tagállamok, hanem minden a konfliktusban így vagy úgy résztvevő ország politikailag tegyen valamit annak érdekében, hogy megoldást találjunk, hiszen enélkül számunkra is nehezebbé válik majd a helyzet, és hogy ennek milyen eredménye lesz, milyen kihatása, hát én, én, én erre meg gondolni sem merek most. Okay, thank you. Any colleagues, any... Köszönöm, van a kérdés, hozzászólás. Nagyon köszönöm, Joachim, az elhangzottakért. Tegnap jártam Németországban, egy menekült táborban is fiatal szérekkel találkoztam, és rendkívül fura volt, hogy férfiak arról számoltak be, hogy megpróbált, azért szöktek el, hogy nehogy bes, aztán besorolja őket. És azt mondták nekem, hogy a családjuk a többségüknek nem menekültáborban van, hanem még mindig Szíriában van. Ez, ez nincs egészen pontosan dokumentálva, hogy kik vannak ott. És ők a családjukat is megpróbálják eh, elhozni, eh, kimenekíteni eh, Szíriából, és hogy ez mekkora szám, azt még nem tudjuk, ez egy általános kérdés, ezzel is számolnunk kell, hogy többségüknek gyereke is van, hiszen ezek ugyan fiatal emberek, akik itt megjelennek, de hát a, a, a, valószínűleg a családtagjaik is úton vannak benne, és ők jöttek előre, és meg kell találjuk a megoldást arra, hogy, hogy humanitárius segítséget nyújtsunk nekik, ne csak azoknak, akik, akik menedéket kérnek, hanem itt többekről van szó majd a későbbiekben. Igen, Szírián belül is sokan vannak, akik földönfutóvá váltak. a civil társadalom képviselőivel is beszélgetünk, olyanokkal, akik, akik ott fejtik ki a tevékenységüket, Szírián belül óriási kockázatokat vállalva arról számolnak be, hogy rettenetes a helyzet, nagyon, nagyon nagy kihívások vannak ott. Vannak egyéb észrevételek? Még egy megjegyzés. Linda és én a szír menekültekről beszéltünk, de hát ez a problémának csak egy része. Még egyszer mondom, hogy sok iraki is Törökországban tartózkodik, és Irakban a konfliktus helyzet még nincs megoldva. És Afganisztánból is sokan fognak Törökországba menni, mert felégettek néhány tábort. Kondusz helyzetéről beszélnek itt. 600 tálibnak sikerült előznie 7000 katonát, legalábbis átmenetileg. Közép-Ázsiában körvonalazódik a következő válság, több millió kirgiz, tadzsik és üzbék személy Oroszországban dolgozott korábban vendégmunkásként. A rubel értékéből vesztett, így aztán ezek az emberek már nem annyit keresnek, amennyivel el tudnák otthon látni a családjaikat. Tadzsigisztánban a pénzforgalomban lévő pénz 50%-a Oroszországból származott. Ez most kiesik. Úgyhogy itt is lesz majd valami. Többnyire 20 és 50 közötti férfiakról van szó. És ezek az emberek, ezek a férfiak az IS-hez vonulnak, mert az IS pénzt ad nekik, és egyéb előnyökhez juttatja őket. itt koncentrikus körökről van szó, ezek a koncentrikus körök egész Ázsiáig és Afrikáig is eljuthatnak, tehát itt különböző problémák forrásáról van szó. Thank you. Nagyon köszönöm. Európai Bizottságnak, amelyik tartozom megköszönni a munkáját Ankara, Ankarában, Gaziantepben, még akkor is, hogyha látjuk, hogy itt bizony a politika csődöt vallott, és nem a bizottság politikája, hanem a tagállamának a politikája. Nagyon zűrös a helyzet, és, a bizot, és azok, akik kell találkoztunk, teljesen tisztában voltak ezzel. Itt nem új mutogatás történik, hogy a bizottság felé azok, akik itt bizony az ajtón kopogtatnak, vagy majd, hogy nem e, erőteljesebben jelennek meg az ajtónál, ezt egyértelműen jelezték. DJ Nie részéről. A mi bizottságunkban keveset tudunk arról, amit ők tudnak, többet kéne tudnunk hiszen ők is humanitárius támogatás kérdésével foglalnak, amelyik részben találkozik a mi felrakozásunk Patrick Paké, illetve Carlos Scarno uraknak, akik erről a fő csoportnál dolgoznak, és Karina Carlo. Adom meg a szót, ki kéri a szót elsőként. Önökre bízom, hogy ki kér szót elsőként. Köszönöm. Leticia Mantakálvónak hívnak, a DJ echo tól vagyok. Elnézést, hogy itt előre léptem. Köszönöm a bizottság jelentését, és azért is jöttem, hogy önnek is megköszönnek azon kollégám nevében, akik ott dolgoznak a projekt keretében, Törökország területén, illetve a határon átnyúló, átnyúló eh, programok eh, keretében Törökországban. Teljesen egyetértek mindazzal, ami idáig elhangzott, azon nehézségekkel kapcsolatban, amelyen a eh, Törökországban élő szír menekültek kerülnek szembe. 400 ezer gyermek iskolázatlan, és a helyzet egyre romlik és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésük nagyon eh, korlátozott, és nagyon, szinte nem is létezik legális munkavállalási lehetőség a férfiak számukra, akiknek pedig igen, azoknak nagyon eh, kicsi a fizetésük, és hát ki kéne dolgozni még azt a mechanizmust, amely ezt a jelenlegi helyzetet kezelni tudja. A humanitárius támogatás tekintetében azaz, hogy mit tehetünk Törökországban. Néhány számot hadd idézek. A Törökországon belül igény erre egyre erősebb, miközben költségvetési korlátok miatt ezt teljes egészében nem tudjuk teljesíteni. Felmértük ezeket az igényeket, mint egy 36 millió eurót támogatunk a mentén a program keretében, török, csak Törökországban a szírek számára egészségügyi, primér egészségügyi szolgáltatás, reproduktív egészségügyi szolgáltatások területén. És a gyermekek és tanárok számára 7000 gyermek számára biztosítunk oktatási támogatást, és a tanáraik számára, hogy minőségi oktatást biztosítsuk. Az EOM esetében pedig eh, mentő eh, akciókat indítottunk eh, a part mentén, a Gyöngyszolban, Törökországban, a parti őrségnek nyújtottunk segítséget. Az Irakban élő szír menekültek számára is próbálunk segítségét nyújtani az ENSZ és más nemzetközi civil szervezeteken eh, keresztül, és ők élvezik a, a támogatásunkat. Az élelmiszer támogatás vonatkozásában egyfajta eh, kísérleti vagy pilotprogramot indítottunk, ez azt jelenti, hogy nem közvetlenül élelmiszert adunk, hanem, eh, hanem eh, élelmiszer jegyet, amit eh, szabadon válthatnak be. A többség az városi vagy esetleg vidéki közösségekben, közegben él és nem támárban, és az ő életüket az AFA próbálja segíteni. A határátnyúló segítség területén a 2015-ös pénzügyi évben 70 milliót eurót szántunk a határon átnyúló együttműködésre. Törökország esetében ez mintegy 42 milliót eurót tesz ki. Szíria északi részén, Aleppo, Latakia, Idlep övezetére, ahol ugye a konfliktusok a legsúlyosabbak. Az egészségügy, tisztálkodás és fizikális védelem próbálunk gyújtani a gyermekeknek, hiszen ők a legkiszolgáltatottabbak. 6 millióan váltak otthontalan, a 400 ezren pedig nagyon nehezen elérhető vezetekben. A költségvetési korlátok ellenére megpróbálunk figyelembe venni a rászorultság elvét. Köszönöm szépen a DG Nero részéről, hogy a, szomszéd, a jó szomszédsági, illetve a bővítéssel foglalkozó program keretében Carlos cano vagyok, én vagyok az életék és belül a, a parlamenttel kapcsolatos ügyekkel, Paké úr kollégám szeretett volna eljönni, de hát a tragikus események miatt számos megbeszélésen kell részt venni, ugye az ankarai eseményekre utalok. Természetszerűen bármikor szívesen együttműködünk örökkel, és ezekben a kérdésekben, de a mai napon sajnos nem tudott személyesen eljönni, egyébként bármikor rendelkezésükre állunk nagyon sajnálom, hogy akkor, amikor én ott voltam, nem tudtam, hogy önök is ezekben a humanitárius programokban részt vennek, hiszen akkor jobb lett volna ennek tudatában végeznünk ott a munkánkat. Most akkor ezzel megköszönöm a hozzászólásokat. Biztos vagyok abban, hogy a menekült válság kérdésével a továbbiakban is foglalkozunk. A törökországi helyzet is napirendünkre került. És ezzel mindjárt a nyolcas napi napirendi pontra térünk rá a holisztikus megközelítés szükségességét, és erről még ezzel kapcsolatosan immáron elkészült egy jelentés, amit a, az, ami a Libe bizottság elé is került, akik egy szintén elkészítették a maguk jelentését ebben a kérdésben, azaz, hogy hogyan közelítsük meg a, a a menekültük kérdését. A Libe megváltoztatta a saját határidejét az ezzel kapcsolatos szavazás vonatkozásában. Következésképpen nekünk több időnk maradt arra, hogy a módosító javaslatainkat dolgozzunk, egyértelmű állásfoglalást tudjunk tenni ezen anyaggal kapcsolatban. Ádám Beterre meg is adom a szót ebben a, a szót. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a képviselőcsoport összes azon tagjának, akik részt vettek a szöveg előkészítésében, mintegy száz módosító indítványt terjesztettek be, módosítási javaslatot. Az, az idő és a tartalom miatt kompromisszumos módosító javaslatokat fogunk kidolgozni. Köszönöm mindenkinek az értékes közreműködését, különösen a, a beszámolóhoz. Novemberben fogunk szavazni erről, tehát lesz bőven időnk arra, hogy a módosítókról október folyamán eszmét cseréljünk. Nagyon fontos ülés lesz, hogy a kompromisszumos javaslatokat elfogadhassák a résztvevők. Remélem, hogy egyetértésre jutunk, és nagyon jó példát nyújtunk az egységre. Köszönöm mindazon kollégáknak, akik voltak szívesek együttműködni ezen szöveg kidolgozásában. Novemberben tehát lesz egy anyagunk, egy dokumentumunk, nem csak egy szilárd anyag, hanem nagyon konkrét is lesz, vélhetőleg. Nagyon konkrét megfogalmazásokkal a migrációval kapcsolatban. Az EPP eh, csoportja részéről egyetemére. Köszönöm. Elnök asszony, Szeretnék köszönetet mondani a Metzola Robertának a e, jelentés előkészítéséért, és a mintegy száz módosító indítvány is jelzi, hogy mennyire érdeklődik e, ez iránt a téma iránt a e, bizottság, szakbizottság. Úgy gondolom, hogy lehetséges kompromisszumos javaslatokat kidolgozni, olyan módosító indítványokat beterjeszteni, amelyek a sebezhető személyek fogalmát érintik, nem csak nőkről van itt szó, hanem időskorúakról is, akik különös figyelmet érdemelnek. Van még egy vonatkozás ezen kívül, egy másik módosító indítvány is. A harmadik országokkal fokozni kell az együttműködést, a, a, olyan országokkal, amelyek e, származási, illetve tranzitországok. Ezt a bizottság is szorgalmazta a migrációs európai agendával kapcsolatban november hónap folyamán fog. Tehát ez tárgyal, megtárgyalásra kerülni. A, tehát a Dublini e, e, egyezménynek a, re, a felülvizsgálata úgy gondolom, hogy hogy a kötelező és stabil e, e, menedék kérőknek a kötelező stabil elhelyezéséről lenne tehát szó. Sok éve foglalkozunk ezzel eredménytelenül. Hogyha ugyanis valakit visszaküldenek, akkor ezt méltóság a az elidegeníthetetlen jogainak és személyisége tiszteletben tartásával végezzük el. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm Emlike Guerrero. A következő hozzászóló. Köszönöm elnök asszony. a, a, a árnyékjelentéstevő helyett szólok itt a képviselőcsoport nevében. Olasz és éppen Rómában tartózkodik, hogy találkozzon a közösségi elnökkel és beszámoljon neki, tehát helyette beszélek én most. Először is köszönetet szeretnék mondani Beatrice-nak, aki kiváló munkát végzett, már volt közöttünk eszmecsere az előző ülésen, nagyon fontos volt, hogy koncentráljuk erőfeszítéseinket a földközi tenger környékén kialakult helyzet globális megközelítését szorgalmazzuk, a fejlesztés, a védelem perspektívájából kell, tehát a bevándorlás globális megközelítését szorgalmaztuk. Ennek folyamányaképpen elmondhatom, hogy a fejle, fejlesztés rendkívül fontos szerepet játszhat a migráció okainak felderítésében, megmagyarázásában és kiküszöbölésében. Tehát, hogy kapcsolat van a fejlesztési politika, politikák és a bevándorlási politikák között. Ugyanakkor egyetértünk abban, hogy a bevándorlás okai talán erőteljesebbek, mint a fejlesztés távlatai. Ugyanakkor a fejlesztési politika nem, a, nem jelenthet féket. És azok a személyek, akik migránsnak állnának, tudjanak legálisan ezzel a lehetőséggel élni. A fejlesztési együttműködést nem szabad olyan célra felhasználni, hogy ez fékezze a menedékkérők és a migránsok mozgását, tehát nem szabad bezárni a határokat, hogy ne lehessen kimenni abból az országból, ahol tartózkodnak. Ugyanakkor a sürgősségi alapot is tárgyaltuk Afrika számára, ami lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy hozzájárulhatnak a régió stabilitásához. Ugyanakkor az alap transzparenciája, átláthatósága is rendkívül fontos, az, hogy folyamatosan nyomon kövessük az alapok felhasználását, hogy megfeleljen az eredeti céloknak, tehát, hogy közvetlenül segítse azokat a személyeket, akik rászorulnak. Nagyon gyakran ezek a személyek saját kormányaik áldozatai, akik mindenféle jogellenes cselekedetet hajtottak végre az rovásukra. És végezetül azok a módosítók, amelyeket be fogunk mutatni, én mindezzel egyetértek. A, ne, ugye a, a, a bizottság is a fejlesztés hatásának, fejlesztés törekvések hatásának a maximalizálását szorgalmazza. A költségeket át kell tekinteni, a bankátutalások hogyan folynak, hogy, hogy jutnak el a, a származási országokba a pénzadományok. Tehát az árnyék jelentéstevő Beatrice helyett mondtam el mindezt, a módosító indítványunkat bizonyára optimista és pozitív szellemben fogják tárgyalni, és ugye a plenárison, a végszavazásban több, mint száz szavazatot kapott a plenáris végszavazás előkészítése során. Tehát a Libé Bizottság szeretne élni azzal a lehetőséggel, hogy csütörtökön a név szerinti szavazás lehetőségével is élni akarnak, ez, ez a származási országokkal kapcsolatban ez valóságos kényszenvedésé válhat. Azt akartam tehát mondani elsősorban, ezzel a retorikával, hogy a Libé állásfoglalása rendkívül fontos, nem, nem szabad ezt eh, esetlegesnek eh, eh, meghagyni, tehát jogi szempontokat is. Nem szabad, hogy kizárólag a határokra korlátozzunk, az okokkal is számolnunk kell, a, a migrációs politikának az okait is vizsgálni kell, ami közvetlen összefüggésben van azzal az együttműködéssel és fejlesztéssel, amit az Európai Unió elhatározott és gyakorolni kíván. Thank you, Chair, and also thank you for your introduction on your visit to Gian Zatep. I think that was a perfect illustration of... Köszönöm szépen, és a beszélre bevezetéséért is, és jelentéséért. Nem tudom, hogy találkoztak-e vele, De hosszú ideje fölmerült már ez a kérdés a világban, hogy a fejlesztés és támogatású szándó pénzek hasznosulnak-e, vagy kidobott pénz az ablakon. Mert vannak, akik azt mondják, hogy nem is találom a pontos szavakat, de hát szóval nem hasznosuló pénzek ezek igazából, hogy és hát ez egy mítosz szerintem, mert hogyha azt látjuk, hogy egy gazdaság fejlődik valahol, a tagjai annál inkább képessé válnak arra, hogy, hogy migráljanak. Ez persze igaz. Azaz, hogy a gazdaság fejlődése egyre többek számára teszi lehetővé azt, hogy, hogy migráljanak és ezért azt gondolom, hogy az OECD DAC bizottsága is rámutatott arra, hogy lehetővé tesszük a menekültek számára azt, hogy a saját ö, támogatásra szánt ö, pénzeikből arra ö, azt teszik lehetővé, hogy ö, menekültáborokat hoznak létre az országukban, 0,7%-ról ezt egyre lejjebb szorít, szorították, majd aztán büszkékedik azzal, hogy 0,7%-ot sikerült megint elérni, azaz, hogy a mene, eh, Hollandiában eh, ezt arra használjuk, hogy a menekülteknek eh, menetéket adjuk, holott ezt e korábban a más országban költöttük el. Ezért azt gondolom, hogy a a LIBE jelentése nagyon fontos, hogy rámutassuk ne csak azt, hogy vannak menekültek, és hogy vannak, akik rászorultabbak, mint, mint, mint mások, hanem azért, azzal is foglalkozni kell, hogy hogyan finanszírozzuk a fejlesztést, mire menjenek a fejlesztési példák, és hogyan kerüljük azt, hogy ezt a e, jól felhasználni ahhoz, hogy hogyan tudjuk megállítani a, a menekült áradatot. Ez az a megközelítésmód, amit én várok, ez az, amit szeretném látni ebben a jelentésben. Láttuk egy néhány, szeretnék, hogyha néhány héten belül az Un- Európai Unió találkozik afrikai országok képviselőivel, és majd lássuk azt, hogy mennyi pénzt tudunk nekik ahhoz, hogy ne küldjék, ne küldjék a, a migránsaikat hozzánk. Tartok tőle, hogy ez így nem lesz szerencsés össze kéne kapcsolni a, a visszaadatási megállapodásainkat a menekültek útvonalának a, a kezelésével, azzal, hogy javítsuk a, azt, hogy hogyan próbálunk ezeknek az országoknak segíteni abban, hogy jobban legyen a kormányzás. Tehát az a megközelítés mód, ami kezd előalkodni, hogy kevesebbet kevesebbét, az nem szerencsés. Tehát nekünk, hogy a, a, a, a devén belül olyan véleményünk legyen, ami tényleg értelmes hatást gyakorol, ez nem lesz könnyű. A kérdés az, hogy hogyan, hogyan használjuk ezt, és és tessék elengedni azokat az illúziókat, amik, amik azt jelzik, hogy ha több támogatást adunk, akkor csökkenni fog a migráns hullám. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony, köszönöm Beatrice-nak is. Az RTP álláspontját azt hiszem, hogy nem kell külön részletes, de egész röviden azt kell mondanom, hogy a módosítások benyújtásának határideje, illetve a szavazás tekintetében itt vannak változások, a Shadow jelentéstevők ebben a témában gondolom még egyeztetni kívánnak. A 2015-öt követő agenda tárgyában egyeztetése kerül sor, ez egy ez egy ilyen technikai kérdés, de az afrikai bizalmi alapkérdése külön megbízhatandó. Én ezzel csak azt akartam hangsúlyozni, hogy itt számos kérdés van, amiknek a Shadow eh, képviselők részéről eh, beszélhetünk. Biztos vagyok abban, hogy egyrészt új mechanizmusokkal számolhatunk, egyrészt számolhatunk újabb fejleményekkel, és hogyha és még kereshetünk kreatív mm, megoldásokat. Beatrice-nek megadom a szót. Elfelejtettem a bizottságnak is, meg kell adnom a szót. Madame Suarez a DG Home-tól, Santini a Defco-tól, Giacomo a DG Defco-tól szintén, nem tudom melyik ők, kér szót elsőként a Digi Home lehetne az első. Madame Suárez. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden azt szeretném elmondani, hogy természetesen nagy érdeklődéssel követjük figyelemmel a Libe szakbizottságon belül és más szakbizottságokon belül zajló munkát beleértve a DEVE szakbizottságot is természetesen, hogy lássuk a földközi tengeri térséggel kapcsolatos munkát. Mi is úgy gondoljuk, hogy a holisztikus megközelítés a követendő út, ami az európai migrációs menetrendben, melyet 2014-ben fogadtak el, ez is szerepel. Önök is tudják, hogy ez a menetrend átfogó megközelítést fogalmaz meg a migrációra vonatkozva, és védelmet fogalmaz meg azok számára, akik ezt igényelik. Ez egy átfogó csomag, mely a belső és a külső aspektusokat integrálja. Tudomásul vettük, hogy milyen ö, problémákat ö, említenek meg a módosításokban és az anyagban. Ezek közül néhányat a bizottság figyelembe fog venni, de röviden ezek közül néhányra ki is térnék. A menedékjog, alapjog, az alapjogok kartájában is szerepel a válságra adott válaszunk figyelembe veszi a menedékhez való jogot is. Az első hotspotokat most állítjuk fel, és most kezdenek el működni, így a határokon jobb lesz a befogadói kapacitás és könnyebben be lehet azonosítani azokat, akik nemzetközi védelemre szorulnak, valamint azokat is, akiket át kell helyezni, és könnyebb lesz beazonosítani azokat is, akiknek nem lesz szívük Európa, az Európai Unióban maradniuk. Az első áthelyezések, a relokáció elkezdődött a tanácsi határozat elfogadását követően. Az elsőbséget a sérülékeny kérelmezők élvezik, ami a migráció okait illeti, mely szinte megjelenik az említett menetrendben, az Európai Unióba vezető legális útvonal kiépítése kéz a kézben kell, hogy járjon az okok felderítésével származás és országokban. Az Európai Unió támogatást nyújt a szíriai lakosság számára, és segíti a frontvonalban lévő országokat, Törökországot, Libanont és Jordániát is, hogy megküzdjenek a válsággal. Előre pillantva a bizottság egy új szakpolitikát kíván a legális migrációra vonatkozóan megalkotni. 2016 márciusára egy legális migrációval foglalkozó csomagot terjeszt elő. Ez felülvizsgálja a kék kártya irányelvet, emellett a triológusban lévő kutatókról szóló anyagot is, hogy a célcsoportokat felvizsgálja. Köszönöm szépen a figyelmet, és várjuk a végső jelentést. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a DigiDevCo részéről ki fog felszólalni. Van itt valaki? Nincs. Jó. Köszönöm szépen asszony. No, pues solo me queda agradecer la colaboración de todos. Y... I, mindössze az marad más hátra számomra, hogy köszöntet mondjak mindenkinek. Természetesen. Nagy kihívás előtt állunk, ugye jó, jó véleményt szeretnénk e, a Libé e, tervezetéhez hozzáfűzni. Ez egy olyan téma, téma amely igen sok munkát igényel, és fontos, hogy a titkárság a lehető legaktuálisabb és a legpontosabb szöveget állítsa elő, hogy egyetértésre jussunk. Az is fontos, hogy jó és konszenzuális szöveg jön létre. Kiváló együttműködést szeretnék a következő ülésig megvalósulva látni, és Hát ahogy Enrique is mondta, hogy a kompromisszumos javaslatokra nagy sőt kell fektetni, úgyhogy remélhetőleg megfelelő időpontban meg tudjuk szavazni a megfelelő módosítókat. Kedves kollégák, nem kell mindig mindenről mindent elmondani. Ugye a megbizatásunk ugye mind, mindenféle bevezető nem feltétlenül szükséges mindent nagyon bőlére ereszteni, ha, ha, ha túl sok a bevezető, akkor mindjárt nehezebb lesz a szavazás, tehát világos üzeneteket juttassunk célba. Az a, elképzelésünk, hogy jól belegyenek célozva ezek a módosítók. tehát hogy világosan jutassuk célba az üzeneteket. Ez a jelentéstevőnek is érdeke, és célja kell, hogy legyen. Tehát tíz oldal. November 10-én, tehát néhány hét múlva lesz a szavazás, és akkor átérünk a nap utolsó napi rendi pontjára. Ez pedig egy jelentés, az ENSZ csúcs találkozójára való küldetésünk holnap. Délelőtt a nemzeti parlamenti képviselőkkel találunk, találkozunk, és az SDG-kről fogunk beszélni, remélhetőleg a kollégák ott lesznek, hogy találkozunk a parlamenti képviselőkkel. A New Yorki látogatásunknak is az sdg voltak az a témája. Szél úr fogja elmondani, hogy mi volt a látogatásunk eredménye? Köszönöm szépen. Elnök asszony, a New Yorki csúcs már azelőtt siker volt, hogy mi odaértünk, mert az eredményekről szóló dokumentum addigra megszületett, úgyhogy nem kellett hosszadalmas tanácskozások eredményére várnunk, mert tudtuk, hogy a 17 SDG-t jóvá hagynak 169 céla. Ami a csúcsot illeti, és ennek működését, az állam és kormányfők elmondták megjegyzéseiket, megtartották beszédeiket, utána pedig párbeszéd következett. Azaz az Európai Parlament elnöke az egyik interaktív párbeszédben képviselt az Európai Parlamentet ott. És elmondtuk a mm, házunk véleményét is a New Yorki csúcson ezáltal. Ami a 2030-as menetrendet illeti, a viták szempontjából a legfontosabb a 17 SDG végrehajtása. A menetrend univerzális, egyetemleges az Európai Unióra és a tagállamaira is vonatkozik. Úgy gondolom, hogy a találkozók során megnyugodhattunk, hiszen láthattuk, hogy nagyon komoly kötelezettségvállalásokat tettek az országok. Például a gazdasági és a gazdasági minisztérium egyik képviselőjével beszéltünk, és elhangzott, hogy nagyon sok ország már elkezd dolgozni a programon. Az ENSZ statisztikai szakbizottságának elnökével is találkoztunk, John Pullingerrel, az Egyesült Királyság részéről, és ő a mutatókat említette meg, ez a következő lépés. 300 mutatóról tett említést, bár megemlítette azt is, hogy ez folyamatban lévő munka. Jövő év márciusára valószínűleg meg lesznek a mutatók, melyekkel a 17 SDG 169 célját mérni lehet. Persze ezt majd az ekoszoknak is jóvá kell hagynia. Ami a migráció és a menekült válság kérdését illeti, hát ez is egy kiemelt téma volt a bilaterális üléseinken is. A UNDP adminisztrátorával Helen Clarkkal beszéltünk, a UN Women alelnökével, a Világbank alelnökével, a gazdasági és szociális ügyek miniszterével. Tulajdonképpen ez rendkívül informatív volt, és most már tudjuk azt is, hogy az ENSZ hogyan fogja monitorozni a folyamatot. És a titkár ságált elvégzett munka a magas szintű fórum inputját jelenti. Emellett nagyon jó debriefingeink is voltak, Timmermans alelnökkel, valamint Mogherini főképviselővel és Mimica biztossal az uniós delegációban. Az Európai Uniós csapatot állítottuk össze, és Timmermans alelnök elmondta, hogy vezető szerepet játszottunk a 2030-as menetrend meghatározásában ő ezt gondolta és hangsúlyozta, hogy itt szakpolitikai koherenciára van szükség. Személy szerint elkötelezte magát amellett, hogy felülvizsgálja az Európai Unió belső politikáit, tekintettel arra, hogy a 2030-as menetrend hogyan alakul. Mimica biztos az említett ülésen beszélt a nyilvános konzultáció elindításáról, és arról, hogy a fejlesztéssel kapcsolatban egy új európai konszenzusra van szükség. Azt mondanám, hogy emellett volt néhány találkozónk még például a Save the Children szervezettel, Jeffrey Sykes-szal, Beatrice ezt már korábban megemlítette, emellett az ENSZ migrációs és fejlesztési képviselőjével, a USAID-del, valamint a Beyond 2015 NGO-val, és az oktatás globális üzleti koalíciójával. Ez ezen találkozások során azt szerettük volna megnézni, hogy a nemzetközi közösség hogyan készíti elő az említett ambiciózus menetrendet New Yorkból, azon az érzéssel, benyomással jöttünk vissza, hogy vannak komoly kihívások, de komoly kötelezettségvállalások is történtek, és sok munkát el is végeztek, a, például azzal, hogy kidolgoztak azokat a mutatókat, amelyeket már márciusban fogadnak el. Köszönöm szépen! Timmermans biztos azt mondta, hogy a bizottságon belüli silókat szeretnék leépíteni, azért mert egy egyetemleges menetrendről van szó. Azt mondtuk, hogy akkor ezt nálunk is meg kell tenni, meg kell néznünk a többi szakbizottsága együtt, hogy hogyan lehetne támogatni az SDG-ket. az erdékekre vonatkozóan egy sor kötelezettségvállalás történt, ígéreteket tettek miniszterelnökök. Van-e kérdés Davóhoz? Beatrice itt van? Beatrice esetleg? Szeretnék arra utalni én is, amit Linda elmondott. Amellett, ami az összefoglalót illeti, hát az nagyszerű volt, volt jó néhány találkozónk, és foglalkoznunk kell a különböző kérdésekkel, de a fő következtetés, amelyet levonhatunk ebből a csúcsból az, hogy létfontosságú az, hogy módosítsunk az emberek és a kormányok kötelezettségvállalásán, gondolkodásmódján. Mi az intézményekben tudjuk, hogy kisebb a befolyásunk, vagy kisebb hatást gyakorolhatunk, mint azt szeretnénk. De ha megnézzük a különböző üléseket, leszámítva azokat, amelyekből ihletet meríthettünk, elmondhatjuk, hogy a gyerekekkel, ifjúsággal kapcsolatos témákkal foglalkozó találkozó szintén ihletet jelenthetett. Nagyon jó volt hallani olyan emberektől hallani, akik ezen a területen majd előre lépnek. De emellett fontos az is, hogy legyenek mutatóink azok számára, akik szemmel tartják ezt a folyamatot. Az ENSZ tagállamai aláírták a kompromisszumot, így globális kompromisszumunk van. A kormányoknak át kell újra gondolniuk a helyzetet a mutatók miatt. Meg kell változtatniuk a gondolkodásukat. Nem csak a fejlődés és az együttműködés kapcsolatáról van itt szó egy integrált menetrendhez, egy integrált megközelítésre van szükség a kormányok részéről. Az Európai Parlament pedig ne csak impulzust jelentsen, hanem támogassa is ezt a mozgalmat, és gondoskodjon arról, hogy a kormány és az összes érintett részt vegyen ebben. Eh. köszönöm, Örök asszony. Semmi kétség a tekintetben, hogy a mai napon, ahol a tartós, fenntartható fejlődés horizontja teljesen világos, láttuk, hogy a Addis Abebában is volt egy konferencia fejlesztésről, az eredmények kell kapcsolatban megosztanak a vélemények, az eredmény megnyugtathat bennünket, ami a források mobilizálását illeti a célok eléréséhez, és van egy másik vonatkozás, amely már itt elhangzott, az, hogy folyamatosan nyomon kövessük a célok megvalósítását, e, az indikátorok összességének felhasználásával. Gondolom, hogy az Európai Bizottság is ezt kívánja. Az Európai Bizottságnak hosszú e, időre visszanyúló tapasztalata áll rendelkezésre az indikátorok, mutatók, a fenntartató fejlődéssel kapcsolatos mutatók vizsgálatában. Ez a mutatók kidolgozásának folyamatában az Európai Unió igen jelentős szerepet játszott. Ennek asszony tehát szeretném a bizottságot felkérni arra, hogy mondják meg nekünk, hogy is, hogyan is tervezik ezt a rendkívül fontos munkát elvégezni, vagyis tehát a a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos mutatóknak a kidolgozását, hogy képzeli. Fontini úr van itt a bizottságtól. Szeretne még valamit mondani? Mikrofont kérnék szépen bekapcsolni. Okay. Uh, should be okay now. Rendben vagyunk. Jó napot kívánok mindenkinek! Ami a kezletet illeti, nem sok mindennel tudom kiegészíteni az elhangzottakat, mert nagyon átfogó jelentést hallhattunk, nagyon sikeres, nagyon fontos csúcsértekezletünk volt elmondták, hogy nem volt olyan pillanat korábban az ENSZ-nél, amikor ennyi állam és kormányfő lett volna jelen. Nagyon fontos alkalom volt ez, politikai támogatást szereztek a menetrendhez, és hangsúlyozták, hogy fontos végrehajtani. Különböző üzeneteket hangoztattak a felek az Európai Unió részéről, Timmermans alelnök, valamint Mogherini főképviselő, Mimica biztos és az Európai Parlament delegációja nagy hatást tudott tenni a jelenlévőkre New Yorkban. Ami a bizottsághoz intézett kérdést illeti. Először azt mondanám, hogy természetesen fontos a menetrend végrehajtása. Eh, a végrehajtás szempontjából pedig a mutatók kulcsfontosságúak lesznek, hiszen a végrehajtást kell mérni a mutatókkal. Akkor, amikor New Yorkban tárgyaltunk, a célokat eh, világosan megfogalmaztuk, de a mutatók kapcsán azt mondtuk, hogy a mutatók fogalma meghatározását egy eh, kormányközi folyamatra bízzuk, az, EN, az ENSZ statisztikai szakbizottsága hoz létre egy olyan csoportot, amely a mutatókon fog dolgozni. És akkor, amikor így döntöttünk, az volt az elképzelés, hogy nem lenne hatékony túl sok mutatóról beszélni az említett kormányközi testületben. Elhangzott, hogy jobb lenne, ha a munkát egy technikai folyamatban statisztikusokat hív a világ minden tájáról, vezetnék le, fogalmaznák meg. Márciusban az ENSZ-nél ezt megbeszéltük, aztán az ECOSZOK és a közgyűlés is, közgyűlés is jóvá hagyta ezt. Ez tehát a jelenleg zajló folyamat. Mi részt vettünk ebben a folyamatban, az Eurostat révén és, a, és néhány tagállam, 5-6 tagállam statisztikai hivatala révén, melyek tagjai az említett kormány közi csoportnak. A technikai munka bír egy szakpolitikai dimenzióval is. Tudni kell azt, hogy a mutatók a menetrendet hogyan tükrözik. A múlt héten Brüsszelben éppen ezért egy technikai ülést szerveztünk meg. Tagállami szakértők vettek ezen részt, politikai és statisztikai részről, és az Eurostat is jelen volt. Azért, hogy az Eurostat meghallgassa a politikusok és a szakértők véleményét is, hogy az említett csoportban megfelelő módon tudja képviselni a véleményünket. Ez jelenleg a folyamat. Emellett a folyamatot említve a nemzetközileg jóváhagyott mutató csomagjáról beszélünk. Emellett lesznek még regionális mutatók, ezeket nemzetközi szinten fogjuk kidolgozni, és emellett minden ország kidolgozza saját magamutatóit is. Tehát ilyen koncentrikus körökben mozgunk, vannak a mm, tagállami, a régiók szintjére lebontott, illetve a nemzetközi mutatók. Hát a mutatókról szóló ülés rendkívül érdekes volt, és érdekes mutatók kifejlesztéséről beszélgettünk. Például a demokratikus elszámoltathatóság mutatója, ezt általában véve nem tudjuk csak úgy mérni. A az említett bizottság elnökét kellene elhívnunk újra Brüsszelbe, ő most ő Londonban dolgozik. Still mindjárt adok szó, megadom még egyszer a szót, elmondom, hogy a New Yorkban jelenlévő delegációnk nagyszerű munkát végzett, a titkárság is, mert nagyszerű programot szerveztek meg Davó úr. Indeed, I could also echo. Magam is megerősíthetem, és Szeretném köszönetemet kifejezni a bizottságnak és a titkárságnak. A mutató kérdésében annyit tennék hozzá, hogy a Statisztikai Bizottság elnöke informálisan megfogalmazta, hogy ez itt, hogy ez itt elhangzott, hogy itt bár ez egy, egy Szakmai kérdésekkel foglalkozunk, de ezeknek vannak politikai vonatkozása is. És erről informálisan beszéltünk, hogy végeredményben e a munkánk eredménye a közgyűlés elé kerül majd, tehát ilyen formában az ekoszok nem elégségesen elégséges szint. A másik téma, amit felvetnék, és hát nyilván nem ma fogjuk ezt megvitatni érdemben, a koordinátorok ülésén inkább beszélhetünk arról, hogy milyen szerepet vállaljon majd, jusson az Európai Parlamentnek ezen munka figyelemmel kísérésében, a monitorozásban. az az amire utalt itt a síló megfogalmazás kapcsán, az, hogy ne elkülönülten ki ki a maga csatornáin belül végezzen munkát, azaz, hogy hogyan tudjuk az Európai Parlamentnek a, a, a szerepét egyértelművé tenni, és összehangolni a, e, a, az Európai Bizottság Berkeivel. Köszönöm, azt hiszem az elképzelések jók, arra kell ügyeljünk, hogy ezek megvalósuljanak. Még egy fontos bejelentés a holnapi nappal kapcsolatban, nevezetesen a holnap reggeli szavazás, mely a 2010 évi java, ö, ajánlásokkal foglalkozik, amivel kapcsolatban eredetileg 9 órakor szavaztunk volna, fél tízkor kezdjük a megbeszélést, és ekkor a, a nemzeti parlamentek kép, képviselőivel fogunk találkozni. Ezt még megüljük levélben is, de hogyha a találkoznak titkárnőkkel, akkor, akkor kérem, hogy tájékoztassák a nemzeti parlamentjai képviselőit, hogy nem lesz 9 órakor elektronikus szavazás, fél tízkor találkozunk. Ezzel akkor a mai ülést lezárom, és köszönöm a tolmácsok munkáját is. Egy olyan kivételes ülést tartottunk, amely a tervezetnél korábban fejeződött be. Köszönöm a holnapi viszontlátásig.